Ja. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Terjedelmes a napirendünk. Halló, én vagyok itt. No. no. Ich neige nicht speziell zu gewalttätig. Nem nagyon vonzódom az erőszaktételhez tehát kezdjük el a délutáni ülésünket. Tartalmas a napi rendünk, úgyhogy kezdjünk is bele. Tudnélék, a ügynökségeknek meg kell adjuk a jogot, hogy meghallgattassanak a mentesítési eljárások kapcsolatos eszmecsere során. A következő ügynökségek vannak itt, illetve hálózataik, az Európai Emberjogi Ügynökség, a BEREK, BEREC, az ERA, az ESMA, az Eurofound, az EULOSA és a Frontex, és persze az ügynökségek hálózata, valamint az ASA, és tehát a, a Galeo, Galeornak a számvevő szék képviselőjének is megadom majd a szót, meg Sárnecki úrnak később. Ám kezdjük most Gale úrral, a számbevőszék képviselőjével, parancsoljon uram. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kont képviselő tagok. Szeretnék néhány gondolatot bevezető gyanánt megosztani önöknél. Mint tudják, hogy a hivatalos lap 2014 december 10-én teljes számát az ügynökségekre szóló jelentésnek szánta a, a tranzakciók legalitásáról és rendszerességéről szóló, szabályszerűségről szóló jelentésnek szánta. A hivatalos lap ezen kívül a jelentések egyik összefoglalát is tartalmazza, amely szerintem jól tükrözi a munkánkat és eredményeinket. Az Európai Unió összes intézményét vizsgáltuk, 32 szabályozó ügynökséget, 6 végrehajtó ügynökséget, az Arrotom támogató ügynökségét, az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet és az Európa Alapját. A központosított ügynökségek nagyon láthatóak a közvelemény szemben, és nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Unió végrehajtásában és stratégiáinak végrehajtásában. Tám az Európai Uniós támogatások szervezésében a tagállamok kormánya, innováció, kutatás, magánszektor, egyetemek közötti kapcsolatok építésében. Ez fontos hatása vannak a szakpolitikák alakítására, döntéshozatalra, a programok végrehajtására létfontosságú területeken az állampolgárok számára létfontosságúak ezek. Az audit vizsgálatunk során a szembevőszék a transzakciók alapjáról szóló számlák jogszerűségét vizsgálta az összes ügynökség végszámláit, 2013. december 31-i állapotában vizsgálta a mérlegeiket, illetve pénzügyi könyv számvételüket. A számlák vizsgálata során arra jutottunk, hogy a vizsgált évre ezek a tranzakciók jogszerűek voltak és szabályszerűek minden ügynökség tekintetében, kivéve az EIT-t és a Frontex-et. A e véleményeken túl a számvevőszék jelentésében 97 megjegyzést fűzött a 35 ügynökség munkájához, aláhúzva ezek fontosságát, jelezve azt, hol lehet javítani megfelelő területeken, mint például belső ellenőrzés, illetve az észszerű pénzügyi irányítás témáiban. Ezek a megjegyzések részletesen foglalkoznak az egyes ügynökségekkel, és benne vannak az ügynökségekre szóló jelentésekben, de a kettes melléket is tartalmazza összefoglalójukat. Arra jutottunk továbbá, hogy az ügynökségek korrektív intézkedések végén tudják javítani, javították tevékenységeket az előző évi számbevőszégi jelentés alapján, ám itt is van még javítani való. Összefoglalásként hadd tegyek még két megfigyelést, meglátást. Úgy gondolom, hogy több alkalommal a számövőszék az észszerű pénzegy, pénzügyi gazdálkodásra szóló megjegyzései több figyelmet érdemelnek. Három nem önfinanszírozó ügynökség túlzottan nagy készpénz tartalékkal, illetve egyenleggel bírtak. Három ügynökség pedig más és más székhelyek, több székhelyen működik. Így módon a szám, a, az operatív költségek jelentősen csökkenthetőek volnának, hogyha egy székhelyen működnének ezek. Másodszorban a teljes 2013-as ügynökségi költségvetés 2 milliárd euróval rúgott, ami 1,4%-a az EU teljes költségvetésnek. A pénzügyi szabályok által meghatározott korlátok között nagyon nehéz az évi 40 autót végrehajtani a szembevőszék részéről, amely szükséges a költséghatékony DAS kiadásához. Ezzel összefüggésben, mint talán tudják, a számbevőszék ebben az évben az új pénzügyi szabályoknak megfelelően magán audit cégekkel is együttműködött, 2014-es év lesz az első ilyen vizsgálati év. Számbevőszék már együtt függ, együttműködik az ügynökségekkel, bizottságról és a magánaldi cégekkel, hogy ezt következőkben így folytassa majd. Dank. Köszönöm szépen. Az ügynökségek a vonatkozásában hol is ül on, ön, aki szót kap? Igen, felvet a szemüvegét. Tessék, öné a szó. Madam Chair, Vice Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, örülök, hogy itt lehetünk, és beszélhetünk a 2013-as mentesítésről. Én a decentralizált ügynökségek témájának vagyok az egyik raportőre, illetve vagyok a képviselője, hárman vagyunk a hálózat képviseletében. Csak hogy tudják, hogy kik vagy. Az, ebben a bizottságban most először járunk, és örömmel állunk az együttműködés elé építeni fogunk az előző bizottsággal kialakított kapcsolatokra is. Négy rövid megjegyzést tennék. Az egyik az ügynökségek hálózatára vonatkozik, aztán tájékoztatom önöket az előző mentesítés óta elvégzett munkákról, és szeretnék beszámolni a 2013-as kihívásokról is, Végezetül pedig eh, a jövőre nézve teszek néhány megjegyzést. Jelenleg ennek a hálózatnak 42 tagja van, decentralizált ügynökségek és közös vállalkozások. A hálózat gyakorlatilag egy együttműködési platform, információcserét hajtunk végre, illetve közös álláspontokat dolgozunk ki. Az elmúlt években jelentősen megerősödött a hálózat, és egyre inkább elismerik a hálózatot az intézmények horizontális kérdésekben mi váltunk a partnerekké. <clears throat> Nyilván horizontális kérdésekben horizontális kérdésekben képviseljük csak az ügynökségeket, mert szakosított kérdésekben az ügynökségek magukat képviselik. Ahogy mondtam, közös közbeszerzéseket hajtunk végre, kicseréljük a legjobb gyakorlatot, bizonyos szolgáltatásokat, például számítástechnikai szolgáltatásokat, minőségbiztosítási szolgáltatásokat osztunk meg egymással, illetve ilyeneket együtt használunk és 8 más ügynökséggel, az enyém, valamint a, a bizottság is egy projektmenedzsment információs rendszert, a Matrixot üzemeltetjük, tehát 8 intézmény plusz a bizottság együtt használják a Matrixot. Az EMSA és az EFSA pedig gyakorlatilag belső ellenőrzési szolgáltatást üzemelnek, üzemeltetnek együtt. Tehát azok a szolgáltatások és eszközök, amelyeket az egyes ügynökségek kialakítottak, felajánlásra kerülnek a többiek felé. Az adatbázis, az így kialakult adatbázis tehát a hálózathoz, az online kommunikációs eszközök területén, az interneten is elérhető. Ez megint csak egy konkrét példája annak, hogy az ügynökségek hogy tudnak közösen <clears throat> szolgáltatásokat eh, megosztani egymással. Eh, ráadásul most azt próbáljuk kialakítani, hogy hogyan lehet más területeken is az együttműködést eh, átláthatóság és, és hatékonyság elvétől vezetve kiterjeszteni. A bizottság roadmap-et alakított ki az ügynökségekre vonatkozóan. Ezt eh, az ügynökségek egy része már megvalósította, mások pedig a megvalósítás egy eh, érett szakaszában vannak. Eh, februárban fogunk majd egy follow jelentést erről kiadni. Most akkor kitérnék arra, amit a számbevőszék mondott. Csak két ügynökség kapott olyan minősítést, hogy a megjegyzéssel hagyják csak jóvá, hagyja csak jóvá a számvevőszék az elszámolást. Örülök annak, hogy a számbevőszégi kritikák száma is csökkent 123-ról 97-re. A számvevőszék jelentése pozitív trendekről számol be. Érdemes felidézni azt, hogy egyes ügynökségek még csak a közelmúltban kezdték el működésüket. Ebben az értelemben a számvevőszék segítségére szorulnak, hogy megértsék, eh, hogy hogyan is működik eh, részleteiben a pénzügyi eh, rendelet. A 97 megjegyzés közül amelyeket 35 ügynökség vonatkozásában megtett a számvevőszék, ezeknek durván fele 47 az egy kérdéssel foglalkozik, a költségvetés végrehajtásával, és azon belül is az egyik évről a másikra átvitt összegekkel, tehát ez a megjegyzések fele. Ez egy olyan terület, ahol, ahova egyébként Eh, ahova köthető a többi problémák egy része is, eh, közvetett vagy közvetlenül módon. A számvevőszékkel folyamatos párbeszédben állunk, hogy javítsuk a helyzetet. Minden ügynökségnek eh, nyilván saját felelőssége, hogy reagáljon a számbevőszék meglátásaira, ugyanakkor a költségvetés eh, végrehajtásával kapcsolatban közös munkát is végez a hálózat. Itt nem csak az információ cserére gondolok, hanem ami ennél fontosabb, modern technikákat eh, vezetünk be a közszolgálatba, illetve a, a, a az ügynökségek életébe, eh, activity-based management, illetve tevékenység alapú eh, költségszámolás eh, formájában. Tehát ilyen eszközöket bocsátunk az ügynökségek rendelkezésére. Egy rész az ügynökségeknek már használja is ezeket az eszközöket, más részük pedig hamarosan fogja, vagy később fogja. Az audit intézményekkel is együttműködésben vagyunk, az ő tanácsukat is értékeljük. Az ügynökségek igazgatói és a belső auditorok közelmúltban részt vettek egy olyan megbeszélésen, eh, ahol a jövőről beszéltek, nagyon konstruktív az együttműködés a belső audit szervezet és a, az ügynökségek között. Ugyanakkor ez a, ez a, ez a tevékenység, az auditálás rendkívül fontos, minden ügynökségünk elismeri ennek fontosságát. Az önök szerepe is nyilvánvaló, a polgárok számára az önök szakbizottsága biztosítja az átláthatóságot, a demokratikus kontrollt, és biztosítja azt is, hogy a nyugodtak lehetnek a polgárok, hogy a pénzeszközeiket hatékonyan és hatásosan használták fel. Örülök annak, hogy egyre nagyobb számú kérdést kapunk az Önök Bizottságától. 2012-ben mindössze 5 kérdést kaptunk, 2013-ban már 9 kérdést kaptunk, idén pedig már 27 kérdést kaptunk. Tehát úgy tűnik, hogy az önök érdeklődése is megnövekedett az iránt, amit mi csinálunk, amit mi egy pozitív dolognak tartunk. Ezen ülés előtt nem sokkal önök megkapták a válaszainkat, remélem, hogy volt idejük megnézni. Amennyiben nem, akkor áttekinthetjük azokat, illetve hát a részleteibe is válaszolhatunk a kérdésekre, hogyha igénylik, tehát további kérdéseket tehetnek fel. Most akkor kitekintenék egy kicsit a jövőbe létrejött egy intézményközi munkacsoport. Ennek a létrehozását üdvözöljük. Ez vizsgálni fogja a decentralizált ügynökségeket, azok erőforrásait, azzal a célral, hogy egy fejlődési útvonalat e, mutasson az ügynökségeknek. Örülünk annak, hogy a jogalkotó szívén viseli az ügynökségek sorsát és jövőjét. Én és az intézmények e, minden támogatást megadunk ennek a munkacsoportnak. Mi a magunk részéről szintén arra számítunk, és azt szeretnénk, hogyha az intézmény közi eh, munkacsoporttal konstruktívabban együttműködhetnénk, mint a korábbi munkacsoporttal. A közös cél az a munka legsikeresebb elvégzése. Remélem azt is, hogy az önök szakbizottságával is javul és elmélyül az együttműködés, és ezzel be is fejezem itt az előadásomat, megköszönve a meghívást, és szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A jelentéstevő Csernecki kolléga kap szót, tessék. Vielen Dank, Frau Vorsitzender. Köszönöm, elnök asszony, angolul fogok szólni, vagy lengyelül. We have uh, 32 agencies. 32 ügynökségünk van, egyel több, mint tavaly. Az, az Eurisza, ez az új fütetű. A nagy uh, IT rendszerek felelős. Az ügynökségi az intézem első kérdésemet jelenlegi számok alapján az összeférhetetlenség gyanúja merült fel több alkalommal. A tulajdonnyilatkozatok és a tisztviselők bevallásai alapján vizsgálódtak-e, és ha igen, miért tartott ez ilyen sokáig, amit az összeférhetetlenségek tárgyában. Második kérdésem a számbevőszék jelentésében említésre került, hogy bizonyos ügynökségek pénzügyi tételeket áthoztak az előző évről, ez nem mindig került megfelelő magyarázatra. A számbevőszék azt is, is elmondott, hogy ezen átvitt tételek Clarify the... nem voltak indokoltak. Hogyan látják önök ezeket a tételeket? Az intézményi megállapodás 2013-ban tartalmazta azt, hogy az ügynökségeket felkérték 5%-kal csökkentsék a munkavállalók számát. Hogy áll ma ez a helyzet? Csökkentettek-e? Utolsó kérdésem az ügynökségi hálózathoz. Tájékoztatni tudnák-e szakbizottságunkat arról, hogyan hagyják végre azokat a cselekvéseket, amelyeket közös megközelítésben irányoztak elő. Most kérdéseket intézek kedvenc ügynökségemhez, az Innovációs és Technológiai Intézethez. A számövőszék kérdett egy jelenséget az audit tanúsítványok minőségét illetően, amelyet a független könyvvizsgálók készítettek az EIT támogatás tárgyában. Mi volt a gond az audit tanúsítványokkal, és hogyan orvosolták az Innovációs és Technológiai Intézetnél ezeket? Még egy kérdés, ugyanez ügynökségnek címező. A megvizsgált támogatások 3%-át vissza kellett fizetni az EIT részéről. Miért volt ilyen magas ez a visszatérítési arány, és mit tett az ügynökség annak érdekében, hogy csökkentse a hibákat a támogatások kifizetésében? Utolsó kérdésem, milyen intézkedéseket tett az EIT, hogy a közbeszerzési hibákat kezelje, melyekre rámutatott a számvevőszék, és általában csökkentse hiba százalékát, amely fölötte áll a kétszázalékos materiális küszöbnek, lényegi küszöbnek. Most meg a Frontexnek mondok néhány kérdést. Tudom, hogy hazámban van a székhelye. Kifejtenék részletesebben, hogy az ex ante ellenőrzések miből álltak. 2013. június előtt. Aztán a számbevőszéki auditorok átfogóbb rendszerről beszélnek az exante verifikációk körében. Kifejtenék? Mit gondolnak erről, azon túl, amit a számvőszéknek válaszoltak? Aztán az ex ante és ex post ellenőrzések mennyire szinkronizáltak, és mennyire fedik le az ellenőrzött területeket. Most az Eulisszának mondok három kérdést. Milyen intézkedéseket tett az ügynökség annak érdekében, hogy reagáljon a szembevőszék azon meglátásaira, amely a, számvevősz, a számviteli értékelést illette, az SIC2, a VISA és a RODAC számítástechnikai rendszerei tekintetében. Mi a státusz, mi a jogállása az EULISA és az észt kormány közötti székhelyről szóló megállapodásnak? Utolsó kérdésem. Az EULISA milyen cselek kérések révén reagált arra a meglátásra, hogy az iszére hát, a hozzájárulások tekintetében. Aztán az európai, az ESMA tekintetében lenne, lenne kérdéseim, a számvevőszék rámutatott, hogy majdnem 30%-a az ESMA szolgáltatásokért és javakért történt kifizetései késtek, és így kamatot kellett fizetni. Miért voltak ezek a késtekedések? És hogyan korrigálják ezeket? Következő ügynökség, következő kérdés, utolsó egyébként. Az ERA, a címzet, a szemvőszék jelentése szerint újra alkalmaztak temporary agenteket, miután lejárt a, az utolsó alkalmazhatósági határidő. Ez ellenmond az ügynökség alapszabályával. Fejtsék ki nekünk, milyen körülmények miatt érezték szükségesnek a temporary agentek újraalkalmazását szerződések lejárta után. Nos, az a híre, hogy megmentett a parlamentet, mert vannak új kérdések. Ki kezdi? Az ügynökségek hálózata, vagy maguk az ügynökségek, az ETA, Frontex, EULISA, ESMA? Ki kezdi tehát? Ön? Tessék. Thank you, uh, <coughs> thank you, Madam Chair. Let me start. Köszönöm, elnök asszony. Négy kérdést kaptunk. Az első arról szólt, hogy hogyan foglalkozunk, hogyan oldjuk fel az esetleges összeférhetetlenségeket. Az ügynökségek koordinátoraként 2014. szeptemberében egy felmérést készítettünk az intézmények, az ügynökségek között arról, hogy hogyan valósul meg a, ez a politika, és hogyan alakítják ki a saját összeférhetetlenségi politikájukat. Arra jutottunk, hogy akkor az ügynökségek 88%-a rendelkezik összeférhetetlenségi politikával. E, nyilván ez e, annak fényében e, is változik, vagy más lehet hogy mi az ügynökség szerepe és feladata. Nem lennék meglepve, ha azóta 12% is felzárkózott volna. E, de e, szeptemberben azt is megállapítottuk, hogy 61%, vagyis majdnem kétharmada az ügynökségeknek már közzétette az igazgatósági tagjainak és menedzsmentjének az életrajzát az interneten. felmerült a kérdés, hogy mi tartott ilyen sokáig. Én úgy gondolom, hogy az eljárásokat kellett követni, a parlament is részt vett az eljárás megállapításával. Ki lett adva egy útmutatás erről 2013. szeptemberében, Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy 2014-ben kezdhettünk el dolgozni, betartva az útmutatást, az iránymutatást. Ez nem azt jelenti, hogy az ügynökségek egy részénél korábban nem volt összeférhetetlenségi politika, mert volt, hanem ez annyit jelent, hogy csak 2013. szeptemberre után lehet szó arról, hogy az irányelvnek, illetve az útmutatásnak megfelelő módon valósult meg ez a politika. Felvetették önök az egyik évről másik évre átvitt pénzek kérdését is, carryoverek. Ez egy olyan dolog, ami minket is aggaszt, de ugyanakkor amikor én a 7 évvel ezelőtt az alapvető jogi ügynökség igazgatója lettem, az adminisztrációs főnököm azt mondta, hogy van carryover probléma. Eh, egyik évről a másikra átvitt pénz probléma. Eh, és ez azóta sem oldódott meg, tehát 7 év alatt ez nem oldódott meg, legalább 10 éve probléma eh, ez, és ráadásul az összes ügynökségre igaz szinte. Tehát erről már beszéltem egyébként a tanács költségvetési bizottságában is, hogy meg kell vizsgálnunk a megoldási lehetőségeket. Nem sok értelme van csak beszélni egy már tíz éve jelenlévő problémáról. A számvevőszékkel is és másokkal is arról beszéltünk, hogy egy két kérdést kell megvilágítani. Az egyik az, hogy ezek az átvitt összegek tervezve vannak-e, vagy sem. Amennyiben ezek előre betervezett carryoverek, akkor kisebb problémát jelentenek, mint a nem tervezett átvitt pénzek, mert az felveti azt, azt a kérdést is, hogy mi ez, milyen, milyen ellenőrzés gyakorol a, a, a, a, a költség, a saját költségvetése fölött az, az ügynökség. Tehát itt egy tervezési kérdésről van szó. A másik dolog, a törlések problémája. Ehm, tehát korábban beütemezett eh, pénzköltéseket törölnek, ehm, nem arra költik, amire eredetileg tervezték. Megint, ha tervezve van, akkor jó, ha nincs, akkor, akkor nem. 2013-ban volt egy eh, vizsgálatunk arról, hogy eh, mi a helyzet a nők elleni erőszakkal Európában. Január 1-re időzítettük a felmérés indítását, eredetileg 42 ezer nőt akartunk eh, meginterjúvolni, és 6-7 eh, hónappal számoltunk, közbeszerzést indítottunk, az alvállalkozónak ez alapján kellett, a kiválasztott alvállalkozónak ez alapján kellett eljárnia, és összegyűjtenie az adatokat, majd ezt követően egy minőség ellenőrzési folyamat kezdett volna. Hogyha azt akartuk, hogy ez a felmérés tényleg hasznos legyen, akkor akkor ezt, ezt rövid idő alatt nem lehet megcsinálni, és tudtuk, ennek tudatában voltunk. Eleve így kellett készülni rá. ahogy az előbb említettem, nem sok értelme van évről évre ugyanezt a problémát felemlegetni, mint problémát, hogyha inkább megoldásban kéne gondolkozni, de az önök reakciója nagyon is érdekelne bennünket. Az 5%-os létszámcsökkentés kérdésére is rákérdeztek. A létszámcsökkentés az az összes EU intézményre ki van róva, ráadásul ez része a személyzeti terveknek is minden intézménynél. Minden intézmény ezt és ügynökség ezt követi és betartja. Ugyanakkor a 2015-ös költségvetésben megjelent egy 5%-os átcsoportosítási állomány, ez pedig problémát okoz abban a vonatkozásban, hogy, hogy hogy találják meg, hogy azonosítják ezt az 5%-ot, ugyanis a kettő együtt az már egy 10%-os létszámcsökkentést jelent az igazgatóságok és maguk a munkavállalók sem nagyon értik, hogy miért kell az ügynökségeknek kétszeres létszám, csökkentést elszenvedniük a többi intézményhez képest. Egy sor ügynökség ráadásul alig tudja már most is elvégezni a rá kirót feladatokat ami még nehezebbé válik csökkenése. Vannak olyan ügynökségek, amelyek díjakat szednek be, tehát szolgálnak egy bizonyos ipart, tanúsítványokat adnak ki, ezért díjat szednek. Hogyha ezeknek az ügynökségeknek a létszámát is csökkentik, akkor az most mit jelent? A tanúsítványokat nem fogjuk kiadni időbe az európai cégeknek? Ez megint egy olyan dolog, hogy a gazdasági kár jelentős lehet. Tehát jó lenne az egészet átgondolni, és nem pedig egy fűnyírószerű 10%-os csökkentést elrendelni, mert az nem igazán felel meg az Európai Unió érdekeinek. A roadmap végrehajtásával kapcsolatban decemberig készítettünk egy felmérést, és azt láttuk, hogy 96%-a a roadmapben megfogalmazottaknak végre lett hajtva. Tehát itt egy 96%-os készültségi szintről van szó, és ahogy azt eh, az első előadásomban is elmondtam, február közepére egy eh, jelentést tudunk erről elküldeni önöknek, de úgy látom, hogy jól haladnak a dolgok. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő az ET, tessék. Uh, Köszönöm, hogy a szabbizottság meghív bennünket, hogy elmondhatjuk az ügynökség véleményét a számvőszék jelentéséről, és válaszoltunk a kérdésükre, különösen ami munkánk, a 13-as munkánkat illető szemvőszéki eredményekről. Ezeket elfogadjuk egyébként, és komolyan vesszük korrekciós cselekvésekre, és késztet bennünket. Mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, szeretnék emlékeztetni arra, hogy fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy az e IIT eh, még viszont fiatal szervezet, ötödik évét tapossa, úgyhogy a vizsgált év a harmadik évünk volt csak. Ez talán érthetőbbé tésző volt a bizonyos kezdeti problémáink akkoriban. Arra is emlékeztetnék, hogy az e IIT az innovációt más módszertanban követi, mint korábban tettük. Igyekszünk ledolgozni a tagállamok hátrányát a növekedés versenyképesek területén, így módon az innováció kérdéseit, onnan vizsgáljuk, hogyan tudjuk támogatni a támogatásokra a kedvezményezeteket újszerű módokon, és emiatt nyilván voltak bizonyos nehézségeink is. Az ilyeti azonban most arra kezdi mutatni az eredményeket. És partneri kapcsolataink mutatja azt is, hogy egyetemekkel milyen jól kapcsolatot tartunk több vállalkozó, egyetemet elhagyó volt diák indított vállalkozást, és vannak olyan cselekvéseink és, és eljárásaink, amelyek végre stabilizálódtak. Ez köszönhető részben a számbevőszék segítségének is. Pozitív a, a trend, jó, és az irányítási ellenőrzési rendszerünk sokkal fejlettebb, és ezen az úton akarunk tovább haladni az ajánlásoknak megfelelően. A három kérdésre térve, amelyet felvetettek feltettek nekünk először is. A tanúsítványokkal, audit tanúsítványokkal mi volt a gond, amelyeket mi a, kiadtunk a kedvezményezetteknek, és milyen korrupció, korrekciókat tettünk. Ez egy kicsit visszavisz bennünket arra, amit az elején mondtam, hogy a működés elején hát az audit tanúsítványok ügyében volt javítani való, és ezek minősége eléggé hullámzó volt nem mindig voltak nagyon megbízhatóak. Ezek a tanúsítványok, attól függ, melyik auditor cég adta ki őket. Ezért tettünk további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az exante verifikáció révén javítsuk a helyzetet. Több formális intézkedés is tettünk, a megrévén jobb instrukciókat határoztunk meg a költség tanúsítványok tartalmát megkövetelve meghatározza, milyen lefedettség, milyen költségkategóriákra kell kitérjenek. Másodszorban utasítottuk az auditorokat is, könyvvizsgálókat, hogy világosabban dolgozzanak, emeljék munkáik minőségét, és a, a korábbi hibák tanulságait szívlejék meg. Ezek a korrekciók már érzékelhetőek. A másik kérdése a visszafizettetett finanszírozás 3%-os mértéke volt. Kérdezték, hogy miért volt ilyen magas, viszonylag magas a hiba arány. Szerintünk a visszafizetetés inkább azt mutatja, hogy az ellenőrzéseink eredményesek voltak, és az IIT a hibákat föltárta, és visszafizettette a pénzeket, ha indokolt volt ez megint csak azt mutatja, hogy a, a kezdeti években a ke, kedvezményezettek viszonylag újak voltak, ők is tanulták, hogy kell működtetni a rendszert, meg a mi belső rendőrzési rendszerünk is akkor indult. Aztán azt is hangsúlyoznám, hogy nem van nagyon magas ez a hiba százalék, ez a 3 os hiba ha összevetjük más EU intézményekkel és hasonló programokkal. Különösen, hogyha figyelembe veszük azt, hogy vizsgálataink után a vizsgálásaink kockázat alapúak voltak, tehát ez nem egy általány helyzet, hanem célzott vizsgálatok alapján zártuk fel a hibákat a kockázatosabb tranzakciók súlyoztuk, így a százalékos arány megint csak szerintem nem olyan magas, és végül is a szembevőszék is utal, megerősítette, hogy a rezidális hiba százalék 0,2 százalék, ami közel áll a küszöbértékhez. Ami pedig a véletlenszerű mintavételt illeti, hogy csak 1,3 százalék volt a hiba arány, tehát viszonylag alacsony. Ezen számadatok ellenére tudjuk van javítani való, és itt is látunk pozitív tendenciát. További irányítást nyújtunk a kedvezményezetteknek, hogy képezzék pénzügyi igazgatóikat, és a, a partneri viszonyokban belül is jobban vizsgálódunk, így tudjuk erősíteni a tranzakciók minőségét. A harmadik kérdés a beszerzési hibákról szólt saját működési költségvetésük végrehajtásának területén. Találtunk gyenge pontokat az első években, amelyek hibákhoz ettek az EIT közbeszerzések során. Mit tettünk itt? Először is ezeket a szerződéseket lezártuk, és újra be, új beszerzéseket indítottunk. Tehát ez azonnali cselekvés volt egyrészt, másrészt ezen túl kritikusan felülvizsgáltuk a belső eljárásrendünket, különösen a beszerzéseket, a pénzügyi köröket, sablonokat megvizsgáltuk, és képzést is szerveztünk a munkatársaink részére, akik általában friss emberek voltak, arra, hogy az intézmény is új volt, és kiket képeznünk őket közbeszerzés ügyekben, és itt is szerveztünk cselekvéseket, melyek szerintem megjelennek majd a jövőbeli adatokban, és mutatják, hogy milyen előrelépések születtek. Remélem a három fő kérdésre ezzel válaszoltam. Köszönöm. Ja, es war Nos, Martin Ken volt az EIT uh, ideglenes igazgatója, azt hiszem, hogy még ő is megkapja majd a szemvőszék jelentését. A következő ügynökség, a Frontex, a vezérigazgató helyettes Arias úr következik, tessék. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, thank you. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm, hogy a Frontexet is meghívták erre a meghallgatásra, és lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy elmagyarázzuk a 2013-es éves jelentéssel kapcsolatos Frontex álláspontot. Jó hírekkel kezdem. Ahogy azt a számvevőszég is mondta, az éves összesítésének, összesítéséről egy hitelesítő véleményt kapott a számbevőszéktől, ez benne van a Frontex jelentésben, ami pedig a jogszerűséget és a szabályszerűséget illeti, a tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét, illeti megint van jó hír, mert ha esetleg emlékeznek rá, 2012-re vonatkozóan a számbevőszék egy elutasító véleményt adott közzé, amelyben azt mondta, hogy a az elköltött pénzek egy része vonatkozásában eh, dokumentumok eh, nem megfelelősége hiány nem tud a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozóan véleményt eh, biztosítani. Ez 2013-ra megváltozott. 2013-ban a számvevőszék azt mondta, hogy megfelelően dokumentáltak voltak a tranzakciók, ugyanakkor az ellenőrzési keret további erősítésére buzdítja a számvevőszék a Frontexet ezért is adott egy korlátozó véleményt. A további információkat tudok adni az írásbeli kérdésekre is. Az egyik kérdés az volt, hogy írjuk le, hogy az exante verifikáció hogyan működik. A Frontex 2013. június 1-től kezdve egy kockázat alapú exante ellenőrzési stratégiát épített ki, amely azt jelenti, hogy a Frontex által alkalmazott hajók és repülőgépek vonatkozásában bekérjük a dokumentumokat. Itt a, a repülők és repülők vonatkozásában, repülők és hajók vonatkozásában a teljes számlát kérjük, a számlákat illetve az amortizációs dokumentumokat is. Ezek eh, alapján 50, 50 és 70 százalék közötti összeg eh, számolható el. Eh, a, az alkalmazott hajók és repülők vonatkozásában napi jelentéseket kapunk, tehát nem csak az operatív információkat kapjuk meg, hanem arról is információt kapunk, hogy az előző napon milyen járőrözés zajlott. Tehát tudjuk, hogy a megtervezett járőrözés milyen mértékben valósult meg. A kérdés arra is vonatkozott, hogy milyen ellenőrzések voltak 2013 előtt. A Frontex észszerűségi vizsgálatokat végzett 2013 előtt, ezt megállapította a számvevőszék is, összehasonlítottunk, összehasonlítottuk a hajók és repülők járőrözési iratait. Ahogy azt ahogy ez megállapítható volt, eh, kétoldalú eh, adatok alapján is eh, igazolni lehet a költségeket. Amennyiben ez mégsem volt így, akkor az ügynökség bizonyító okiratokat kért be. 2012 óta szisztematikusan kérjük ezeket a bizonyító okiratokat. Itt gyakorlatilag a charter eh, repülők eh, alkalmazásáról van szó, ez az egyik legnagyobb kiadási tétel. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban beszélnék az ex ante és ex post ellenőrzési rendszerek szinkronizálásának kérdéséről is. Az ex ante rendszereket kiegészíti az ex post ellenőrzési stratégia, amely kitér olyan elemekre is, amelyek túlmutatnak az exante ellenőrzéseken. A megerősített exante verifikációkat 2013-ban vezettük be. Szinkronizáljuk az időbeosztását az ex post ellenőrzéseknek. Az ex post ellenőrzések általában június-július után kerülnek sorra. Egy minta alapján eh, olyan tételekről van szó, amelyeket már kifizettek a költségvetésből, eh, és amelyek nem voltak tárgyai a megerősített ex ante verifikációnak, igazolásnak. 1080 eh, tételről volt szó, ebből 280 ex ante és 70 pedig ex post kontroll tárgyát képezte. Ez összesen 21,4 milliós értéket jelent. Ez az, azt jelenti, hogy az ellenőrzések a teljes pénzeknek 54%-át érintették ezen a területen. Tehát az ügynökség törekszik arra, hogy észszerű egyensúlyt hozzon létre az ellenőrzés költsége és az ellenőrzött összegek között az ex ante és ex post ellenőrzéseknél szintén figyelembe kell venni azt, hogy csökken a munkavállalók száma. 50 és 80 közötti alátámasztó okiratot kell vizsgálni egy repülőgép vagy ex ante, vagy ex post kontrolljakor. Nyilván ehhez, eh, ez, ez munkaerő, munkaidőt is igényel. További, további témák is felmerültek a számbevőszéki jelentésben. 2000 14-15-re vonatkozóan az átvitt pénzek nagyságát kritizálták. Ez tagadhatatlan, 32 millióról van szó ugyanakkor a 2013-as kifizetések és a 2014-es kifizetések a 2013-ra átvitt összegekből azt mutatják, hogy a végrehajtási arány az 95%-os. Ez azt jelenti, hogy az EU támogatás 95%-a Schengeni zónában plusz a brit és ír hozzájárulás, ez fel lett használva. 2012-ben 96% volt a felhasználási arány, tehát egy magas szintű végrehajtási arányról számolhatunk be. Nyilván könnyebb lenne a pénzügyi rendelettel összhangba hoznunk magunkat, hogyha a kifizetések az allokáció évében megtörténhetnek, ugyanakkor különböző költségvetési módosítások miatt, illetve a nemzeti hatóságok késedelmes költségtérítési benyújtásai eredményezik azt, hogy a carryoverek száma jelentős. A carryovereket ebben az esetben nem törlik A Frontex tehát felhasználja azokat a pénzeket, amelyeket rendelkezésre bocsátanak. A transferek száma 13-ra csökkent 2014-ben, ami szintén egy előrelépés. Emellett meg tudom erősíteni, hogy 2015-ben még mindig nincs megállapodás, és a székhely tagállammal továbbra sem sikerült zöldágra vergődni. Remélem, hogy ez a magyarázat, ezen magyarázat után elfogadható a beszámolón. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. Következőként Az EOLIZA adminisztrációs igazgatója Csekalovszki úr kap szót. Good afternoon, Madam Chair. Jó napot, elnök asszony. Először is elnézést szeretem, és kérem, kérem, amácsolni az igazgató nap, nem tudott eljönni, ezért belügyminiszterekkel találkoznia ma. Ezért nincs itt. A témákat illetően, amelyeket felhoztak a szemvevőszék minden megjegyzését, értékeltük, és ezeket cselekvések is követték. Arra is rámutatnék, hogy nagyon jó együttműködés és párbeszéd alakult ki a számvevőszékkel. Nekünk ez az első alkalmunk, hogy audit kapcsolatba léptünk velük. Új ügynökség vagyunk. A konkrét kérdéseket illetően az SCSS és a Eurodaxis rendszerekkel kapcsolatban az ügynökség mind a három rendszert regisztrálta a leltárában, az elemzést pedig outsourcing révén kiszerzőtette, hogyan lehet a rendszerek hozzáadott értékét javítani. Tehát a rendszer nem minden költség jelenik meg az értékben, egyes költségek kiadásként jelentkeznek. Egy analógiával élve, hogyha valaki eh, egy szerviz autóját szervizibe viszi, és ott fizet, ez nem jelenik meg az autó értékében. Még akkor sem mondjuk a motor cserélnek, ettől nem lesz értékesebb az autó. Hasonló a helyzet a rendszerek, ez a rendszerekkel. Tehát csak a, a, azok a karbantartások jelennek meg az értékben, amelyek javították a, kap, a, a teljesítményt. Az erre vonatkozó eljárást most fogadja az igazgató, és következő hetekben fogjuk bevezetni egyes kiadások, amelyek ugye, evolúciós szerviz tartalmaznak, megjelennek 2013-ban, és a VIS-ben 2013-ban megjelennek ezek. Ugyanez igaz a többi rendszerre is a következő években. A, az észt kormánya való megállapodás a jogállásra vonatkozóan, no erről örömmel mondhatom, hogy decemberben megállapodtunk, az igazgató aláírta, jelenleg az észt parlament előtt van, ratifikációra vár. A harmadik kérdést illetően számvevőszék. A társult országokkal kapcsolatos megjegyzés. Először is azt arra mutatnék rá, hogy ezek a társult tagállamokkal való tárgyalások ott a bizottság folytatja. Ezek jelenleg folyamatban vannak, ám már tervezzük, hogy olyan költségeket visszatérítetünk, amelyek létező jogi eszközökre vonatkoznak. Decemberben az Irisza kiküldött leveleket e fizetési felszólítással, melyek az operatív költségeket tükrözik a három rendszer vonatkozóan, és 2013 vonatkozóan 15 közepén ugyanezt kiküldjük, ha meg lesznek az Eurostat adatai a GPS alapon álló adatai a tagállamokra lebontva, meg a hármas cím költségei 2014-re. És ahogy a, a, a megtárgyalt megalapodás véglegesödik, a személyzeti és igazgatási költségeket is lebontjuk 2012. decemberétől az az ügynökség felállásától kezdődően. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő listán az ESMA ügynökség és Ross igazgatóasszony, tessék. Thank you, Frau Präsidentin, and thank you very much for inviting. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak ide Köszönöm a konkrét kérdéseket is, amiket a raportőr feltett a késői kifizetésekkel kapcsolatban, amelyekre 2013-ba sor került. 2013-ban, ahogy azt a számvevőszék is megjegyezte, 27%-os késői tranzakciók voltak, és itt ez azt jelentette, hogy majdnem 4000 euró kamatot kellett fizetnünk, ami, ami nem jó 2014-től kezdve változtattunk a dolgon, javult a helyzet. Rákérdezett arra, hogy miért történt mindez, és hogyan sikerült kezelni ezt a problémát. Nos, a késedelmes kifizetések két okra vezethetők vissza. Az egyik az az, hogy több új embert vettünk fel, akik most kezdtek csak el számlákkal foglalkozni, és Eh, akik nem voltak tisztában az időszerű kifizetések fontosságával. 2013-ban és 2014 elején pedig a pénzügyi eh, csoportunkban létszámhiány is volt. Nos, mit tettünk tehát? 2014-ben komolyan rászálltunk az ügyre, eh, alapvetően megértettük a pénzügyes dolgozóinkkal a fontosságát ennek a témának, és olyan területeket céloztunk meg, ahol különösen sok volt a késedelmes kifizetés, ezekre koncentráltunk, racionalizáltuk a pénzügyi kifizetési kört, és így sikerült azt felgyorsítani, valamint növeltük a pénzügyi osztályunk eh, kapacitását. 2014-ben éppen ezért 16 eh, százalékos lett az elmaradások aránya, illetve a késedelmes kifizetések aránya. Ez még mindig magas. 2014-ben eh, 360 euróra sikerült le szorítani az ebből fakadó kamat kötelezettséget, és hogy ezt összehasonlítják azzal, hogy 2014 elején még magas volt a késedelmes kifizetések aránya, és aztán az év folyamán csökkent, sőt az év végére 5% alá ment a késedelmes kifizetések aránya. Köszönöm. Vielen Dank und die letzte... Köszönöm utolsóként az erre részéről Doppelbauer igazgató úr kap szót. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Ask the very specific... Nagyon konkrét kérdést kaptam. Az erához visszatérő munkatársakról 2013. szeptemberétől 14 márciusáig. Mielőtt erre a konkrét kérdésre válaszolnék, szeretnék némi háttérinformációt információt adni arról, hogy összefüggésében tudják vizsgálni ezt a kérdést. European Railway Agency... Mint tudják, a vasúti ügynökség pont tíz éve működik, és tíz év alatt nagyon sok figyelmet szenteltünk a személyzeti politikának. Azért van ez így, mert az ERA egy nagyon sajátságos rendelkezéssel bír, ez a 24 per pont 3-as cikke a az alapszabályunknak, mely különbséget tesz a rövid távú meg a hosszú távú munkaszerződések között. Csak egy olyan ügynökség van még, ahol hasonló rendelkezés van érvényben, az Europol. De ott mégis más a helyzet. Úgyhogy ilyen értelemben az ERA helyzete nagyon sajátságos. A kezdetektől fogva nagyon szélesen értelmeztük ezt a rendelkezést. Tehát a legtöbb munkatársat a rövid távon vettük fel. Ugyanakkor az ERA administratív vezetése felvetett bizonyos agályokat a tudásmenedzselés és a folyamatosság fenntartása tekintetében. Múlt héten a TRAN szakbizottság előtt szintén válaszoltam arra a kérdésre, hogyan tudom biztosítani azt, hogy az ügynökségre megfelelő számú szakember folyamatosan dolgozzon. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű és szintű szaktudás legyen nálunk, hogy az ügynökség elláthassa feladatait. 2008 végére módosítottuk a rendelkezést, amelyet egyébként erősen támogatott a Trandi Szakbizottság is, és a rövidtávú munkavállalói szerződés maximumát kiterjesztettük 5-ről 8 évre. Ez legalább átmenetileg rendezte ezt a kérdést, ám az is világosá vált, hogy többre van szükség. Mert a, az évente 30%-os fluktuációja a szakembereknek az ügynökségnél riadalmat okozott nem csak az erem belül, hanem az igazgató tanács körében is. Arra kérte bennünket, hogy módosítsunk a dolgokon. Így aztán 12. decemberében az ügynökség a bizottsághoz fordult, annak érdekében, hogy a 24.3-as cikket módosítsuk, módosítsák. 13 januárban a bizottság úgy válaszolt, hogy a kérdés különrendezése nem megfelelő, mert mindeközben az ügynökség beterjesztette egy javaslatot az ERA szabályozás rekasztjára, ez most már a négyes vasúti csomag része. Ez az új rendelkezés a négyes csomagban teljes rugalmasságot enged meg a vasúti ügynökség számára, hogy a maga körében döntsön a rövid vagy hosszú távú munkaszerzések kiadásáról de mint tudják, a négyes csomag még nem került jóváhagyásra, addig is megoldást kellett találnunk, hogy valahogy lefedjük a helyzetet. A DJHR, HR, a DJ Move és az ERA leültek, elemezték az opciókat, és egy vizsgálat eredménye az lett, hogy módosítottuk a temporary agentekre vonatkozó végrehajtási rendelkezést, a 24.3-as cikk értelmezését leszűkítve, és megnyílt a lehetőség így arra, hogy több hosszú távú munkavállalót, munkaszerződéses munkatárgyat vegyünk fel. 2014 van a munkaszerződést módosítva a két F-es jelölésű temporary agent státusz megnyitásával. A bizottság ezen új végrehajtási szabályt 2013. októberben hagyta jóvá, majd az erre is elfogadta novemberben. E szakpolitikai váltás követően több munkatárs, aki a korábbi rendszerben el kellett hagyja az ügynökséget, mert lejárt a szerződésük. Számukra lehetővé tette, hogy megújítsuk a szerződéseket, de csak azután, hogy átmennek egy új kiválasztási eljáráson arra is emlékeztetnék, hogy a rövid távú időszakra vett munkatársak kérdése sosem merült fel. Minden évben a több éves emberi erőforrás tervünkben jelöltük ezt a lehetőséget. A van 2013-tól 15-ig világosan kimondjuk, hogy a rövid távú munkavállalói szerződésben levők 6 hónapos úgymond jegélési időszak után visszajöhetnek dolgozni, ha átmennek a szelekciós eljáráson. Ugyanakkor a szakpolitikai váltás fényében néhány munkatárs munkahelye, akik a régi rendszerben rövid távon dolgoztak, átmentek hosszú távú munkavállalói posztokká, miszerint a cool-off időszak már nem volt érvényben, nem kellett várni a felvétellel. Így négy eh, posztra vonatkozóan hat hónap lejárt előtt vettük fel az embereket. Az erának nem lett volna a jogi alapja ahhoz, hogy ne engedje meg korábbi munkatársak részvételét a szelekciós eljárásban, vagy nem. És nem volt annak sem megalapja, hogy ne vegyük fel őket, ha sikeresek. Hogy utaljak arra is, arra rendelkezésre, ami az a szabályozás új rikasztjában szerepel, ahol is a üzleti igazgató kinevezésének pontján kifejezetten kimondja a szabályozás, hogy a ügyvezető igazgató, akinek a szerződése lejárt, nem vehet részt ugyanazon posztra vonatkozó szelekciós eljárásban. Hasonló eljárás ugyanakkor az munkatársakra nem vonatkozik. Így csak úgy tudom összefoglalni, hogy a munkatársak visszatérése az erában átlátható módon történt és jogos, jogszerű volt. Az a számlövőszék jelentését olvasva nem látom, hogy azt mondaná, hogy ellenmondana a szabályainknak ez. Miért mondana ilyet a számvőszék? Az erre a legjobb érdekét szolgálta ez. A megfelelő szabályozás új formájának megfelelően történt ez, és teljesen megfelelt a jelenlegi jogi kereteknek. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. És mostantól az órára fogok tekinteni. Öten kértek szót a kollégák részéről. Minden kollégát arra kérnék, hogy említse meg, hogy melyik ügynökség képviselőjéhez fordul. Elsőként Volgan kolléga kapszott két percben. Köszönöm, elnök eh, asszony. Az első kérdésem a hálózathoz szól, és aztán kérdezek az ügynökségektől is. A, tehát az ügynökségtől azt kérdezem, hogy ön azt állította, hogy egyes ügynökségeknek komoly nehézséget okoz a küldetésük beteljesítése, mert nem áll rendelkezésre elég erőforrás. Meg tudná nevezni, hogy mely ügynökségek vannak ilyen veszélyben? A második kérdés ehhez csatlakozik. Azt is mondta, hogy néha új dolgokat várnak el az ügynökségektől, anélkül, hogy a kapacitásokat növelnék. A kérdésem az az, hogy ez rontja-e a teljesítményt, esetleg okozta-e projektek kudarcát a múltban. A harmadik kérdés a közbeszerzéssel kapcsolatos. Megint csak mondta korábban, hogy a bizottságtól szeretnének segítséget kapni. Közbeszerzési eljárásokkal és szerződéskötésekkel kapcsolatban egyfajta guideline-nak örülnének, a kérdés tehát az, hogy felkértéke a bizottságot arra, hogy ilyen segítséget biztosítsanak az önök számára. Az EIT-hez eh, kapcsolódik szólok eh, most, és hozzáintézek egy kérdést, amit eh, a, ami a személyzet rotációját illeti, úgy látom, hogy igen magas, az ön ügynökségénél mérjen magas a, az elhagyók száma megkérdezik-e a céget elhagyókat, hogy miért állnak odébb. A Frontexhez intézett kérdésem pedig a következő. Vannak a rendszernek bizonyos gyengeségei, a, amikor a szolgáltatás nyújtójának a, az adatait hasonlítjuk össze az ügynökségi dokumentumokkal. Itt a tagállamoktól kéne önöknek segítséget kapniuk, ehhez képest kapnak-e információt, és miért ahhoz, hogy ezek az adatok rendelkezésre álljanak? Köszönöm. Köszönöm. Schmidt kolléga következőként két percben. Köszönöm, elnök asszony. Egy általános kérdésem van a hálózathoz. Szeretném tudni, viszonylag új vagyok, hogy mi az eljárásmód a költségvetés készítésénél, hogy ez minden ügynökségnél ugyanaz-e, mert feltűnt számomra, hogy a költségvetési követelmények eléggé eltérőek, egyesek sokkal többet követelnek, sokkal több pénzt, mások kevesebbet, mint amennyit kaptak, és aztán mégis többet kapnak. Számomra kicsit furcsa ez a helyzet, és hasonló helyzet a munkatársaknál. Például az Európánál egy példa erre, 105 temporarit kérnek, és 87-et kapnak, hát ez elég nagy különbség. A másik kérdésem, nem lenne észszerű itt a dokumentumok elején van egy mission report az utazásokat, illetően az ügynökségvezetők részéről. Jó lenne talán egy egységes séma erre a célra, mert nagyon különbözőek ezek az adatok, az utazási napokat illetően, adatokat illetően, neveket illetően jó lenne, tehát egy egységesített séma erre a célra. És aztán kedvenc kérdésem az EEA-hoz, az új kolléga szintén osztrák, a vasúti ügynökség részéről. Megkérdezem tőle, hogy gondoltak-e arra, hogy a két székhely problémáját megszüntessék, hogy csak egy székhelyen legyen az erának. És még egy kérdés, amit már szintén feltettem, és nem kaptam rá választ, az, hogy a szemövőszék megjegyzést tett a munkaerőfelvételre, ugyanis a meghallgatásoknál nem vették figyelembe ezek követelményeit, és gondolnak -e arra, hogy ezen változtassanak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szavam a kolléga két percben kap szót. Köszönöm. Elnök asszony, elnézéseket kérem. Hogy hátot fordítok, miközben kérdéseket teszek föl, sőt, elég bíráló kérdéseket, de amikor válaszolnak, majd megfordulok, efelől biztosak lehetnek az EIT-vel kapcsolatban részben kommentár, részben kérdés. De komolyan kérdem, hány évig tart önök szerint? Mondjanak egy évszámot, ami eltelik addig, ami, amit méltányosak tartanak, hogy nem mondhassák azt már, hogy, hogy nem viszonylag új ügynökség önök. Komolyan kérdem, mikor lesznek önök nem új ügynökség? Komolyan kérem, válaszoljanak. Másodszorban, és itt megint ki kell fejtsem, miről beszélek, a Frontexnek mondom. Nagyon fontos költségvetési ellenzősi szempontból én, mint jelentéstevő tavaly a Frontex tárgyában úgy láttam, hogy egyes tagállamok a repülők és a hajók tekintetében Tehát, mint hogyha kev, egyre kevesebb szék lenne, mint a játékos. Ez a játék folyna. Az ügynökség megmond, igen, hogy megvizsgálja a tagállamok ezen gyakorlatot, és megtesz mindent annak érdekében, hogy elkerüljék ezt a helyzetet, mert ez azt jelenti, nincs elég repülő és hajó ott, ahol kell, mert egy másik tagállam használja őket, akkor mindig a frontekhez fordulnak, EU forrásokat kérnek, EU pénzt egy olyan műveletre, amit maga a tagállam maga is el tudott volna végezni. Úgyhogy a Frontex-től kérdezem, mit tesznek annak érdekében, hogy azt garantálják, hogy ez ne történhessen meg. Und zwei Minuten. Köszönöm. Köszönöm, két Nejdříve budu mít otázky na e, všechny agentury. Nos, egy kérdésem lenne, amelyet az összes ügynökségnek szeretném feltenni. Bécsben kritikákat kaptam különböző kollégáktól. Én az önök munkáját próbáltam megvédeni. Ahogyan Szarvama úr is említette, kritikákkal, de pozitív kritikai megjegyzésekkel szeretnék élni. Azt szeretném, hogyha többet mondanának nekünk az önök munkájáról. Vannak információk az interneten, de ezek felelése egy valódi detektívi munka. Öt éve léteznek, de az internet oldalon még nincsen az önök munkájáról információ, és szerintem ez szégyen teljes nem e, tudtunk e, válaszokat kapni kérdés, különböző kérdéseinkre, amelyeket feltettünk új ö, politikus nemzedék alakult ki, akik ö, kérdéseket akarnak feltenni. Az EIT vonatkozásában tennék fel egy kérdést. A költségvetést illetően van egy negatív megjegyzés, és jövőre nem szeretném azt hallani, hogy csak öt éve létezik az ügynökség. Az erre esetében a láthatósággal van ö, probléma, nem világos a székhely, ugye ahogyan Spit kolléga is mondta, EULISA, a nyilvánossággal való kommunikáció minimális, a social médiákat nem használják, és az internet oldal csak angol nyelven hozzáférhető. A legsúlyosabb azonban, hogy ennek, a, ennek az ügynökségnek három székhelye van, az egyik Tallinnban, ez a fő, a másik Strasbourgban, és még egy Ausztriában is. Az Eurofoundot illetően nincs még Írországgal egy székhelyre vonatkozó szerződés, és meg tudják mondani, miért nincs. Az ügynökség egyébként nagyon világos információkat szolgáltat, ez kedvező. Az eszmet illetően az internet oldalon nincsenek különböző nyelvi változatok, nincs egy hivatalos Facebook oldaluk. Miért? Miért vannak ilyen magas fizetési osztályok? Végezetül a Frontex kedves akarok lenni önökkel, de a Frontex láthatósága rendkívül kedvezőtlen. Köszönöm a válaszaikat. Kollégi Soltis, for Minuten, Soltis kolléga két percben. Uh, Köszönöm. Két kérdésem van. Képviselőtársam Jávor Benedek nevében teszem fel, aki nem tudott eljönni. Az első kérdésem a Frontexet illeti. Itt van egy gond a személyzettel. A Frontexnek nincs elég munkatársa ahhoz, hogy bizonyos feladatokat ellásson, így a konzultatív fórum igyekszik a panaszkezelést megbirkózni, és a Frontex gyakran azzal menti ki magát, hogy hivatkozik az emberi erőforrás hiányára, annak ellenére, hogy egy megnövelt költségvetést kapott az ügynökség, minden alkalom, minden évben növekedett a költségvetése, mióta megalakult. Valószínűleg nagyon gyengén rangsorolják az ügyeket, és nem ez a, az a, a gond oka. Valamint a múltban úgy tűnik, hogy nem sikerült felvenni megfelelő munkatársakat az üres helyekre. A második kérdésem az élelmiszerbiztonsági hatóságot illeti. A mentesítési során a 2012-es évre az EP a hatóságtól azt követelte, hogy egy két éves pihentetés vagy cooling off ügyben, ügyet vezessen be minden agrifood szektora vonatkozó anyagi érdekeltséget, illetően konzultációs, szerződéses témákban a munkatársak, a volt munkatársak számára egy ilyen két éves pihenési időt követeljen meg. A szemvőszék tájékoztatott bennünket arról, hogy az intézkedés hogyan került végrehajtásra, és hány embert érint a munkatársak közül ez. Ja, vielen Dank. Jetzt köszönöm szépen. Most az a gond, hogy valamennyi ügynökséget szóhoz kell juttatni, de rövidre kell fogniuk mondani őket három percre, mert talán ö, a beszámolójukat felül tudnák vizsgálni, hogy esetleg néhány érdekes dolgot lehetne már kezdetben közölni velünk. Tessék. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thank you very much for... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm azt, hogy ilyen jó sok kérdést kaptunk. A jelentés elkészítéséhez is gratulálok. Először is, ami az erőforrásokat illeti, tudunk-e példát mondani? Valójában rengeteg példa van, ami az időhöz is kapcsolódik. Decemberben, 2014-ben volt egy jelentés a feladatokról és erőforrásokról, és ebben azt kértük az ügynökségeket, hogy írják meg, hogy mi az, amit meg tudnak tenni, és mi az, amit nem. De én most átadnám a szót a kollégának egy példát adjon a saját ügynöksége életéből, hogy végül is mi a helyzet. Tehát <clears throat> arra reflektálnék, hogy új kötelezettségeket írnak elő nekünk. Erre egy egyszerű példát tudok mondani. Nyilván a fordítói központ azzal, hogy nőtt a fordít nőtt a hivatalos nyelvek száma, fordítókat kellett felvenniük, ami ellentétben van azzal, hogy ugye leépítéseket kell végrehajtani. Szintén további pénzeket bekerül az, hogyha az összes nyelvet akarjuk lefedni egy eseményen, vagy ha egy új platformban kell részt venni eh, az ügynökségnek eh, eh, a tagállamokkal, például az illegális munkával kapcsolatban, akkor a jogszabály, amelyik ezt előírja, azt mondja, hogy ehhez nem kellenek plusz erőforrások, és ezért nem is ad, holott a valóságban ténylegesen azért kell. Ami a közbeszerzési eljárásokat illeti, a bizottsággal szorosan együttműködünk, és eh, arról van szó, hogy eh, az ügynökségi klasztereket hogyan sikerül kialakítani egyes területeken, eh, például a Vilniuszi Nemi Egyenlőség intézménye dolgozunk együtt egy sor kérdésben mi, mint alapjogi ügynökség. Schmidt asszony kérdezte, kérdezett rá a folyamatra, a folyamatokra. Mi a bizottsághoz terjesszük elő, terjesztjük elő a költségvetési tervezetünket, akik pedig ugye ezt eh, formába öntik és átadják a tanácsnak és a e, parlamentnek, ott keletkezhetnek azok a lyukak, amelyekről beszéltünk Felmerül a kérdés, hogy milyen párbeszédre van szükség, mennyire kell az ügynökségnek részt venni ebben a folyamatban. Mindig lehet javítani a folyamaton, illetve a munkán. Ennek eredményeként lehet például javítani azokon a dolgokon is, amit ön említett ami a küldetés jelentést illeti, ott is tulajdonképpen az önök figyelem, véleményét is figyelembe véve, hogy önök számára mi hasznos, ki lehet alakítani egy egységes megközelítést vagy eljárást. Örültünk, hogy Bécsben járt képviselő úr, és mindenkit szívesen látunk, aki képviselőként meg akarja látogatni az alapjogi ügynökséget Bécsben vagy Brüsszelben. Önnek teljesen igaza van, a websájtunkon lehetne javítani. Köszönjük, hogy ebben az irányban ösztönöz bennünket. Mi magunk is vizsgáljuk, hogy hogyan lehet javítani lehet, hogy korábban nem használták olyan sokan az ügynökség honlapját, amennyiben a kereslet megnő, az nyilván majd húzni fogja maga után a honlapot is. Ja, vielen Dank. Ich ziehe es vor, dass die Kollegen dann lieber... A, ha rövid kérdés, ha kérdés, tesznek fel, akkor röviden tegyék. Majd Téti részéről Kanúr. Köszönöm szépen a kérdéseket. A a kettővel kezdem, ami a költségvetés végrehajtásáról szól meg arról, hogy az, az ügynökség az új lenne, itt némi félreértés kell, majd eloszlassak a 97%-ot a költségvetés végrehajtása 2013-ban, nem, szerintem nem rossz végrehajtási arány ez. A hiba százalék meg a visszatérítések fényében is. A második kérdés, hogy új lenne az ügynökség. Talán nem jól mondtam a bevezetőmben, nem azt mondom, hogy, hogy ma vadonat új lenne az ügynökség, hanem az audit évében volt új, 2013-ban a 12-es támogatási szerződéseinket vizsgálta. A számvőszék, ez még a második évünk volt, úgyhogy mondhattuk akkor, hogy új. Mostanra az EIT szerintem stabilizálta a működését, és mutatja is az operatív működésében ezt. Jelentősen jutottuk eljárásainkat, ezért érzékelhető a pozitív trend. Ezt a számbevőszék is belátta, úgyhogy 12-ben voltunk újak, nem ma. Ezt mondtam. Aztán a fluktuáció. Komoly ügy. Helyesen mutattak rá. Egy exit interjú eljárást vezettünk be, hogy elemezzük, miért mennek el az emberek. Négy fő okot ragadtuk meg. Egy, nem világos a karrier perspektíva az ügynökségnél, múltban nem volt igazi értékelés és előmeneteli rendszer, és nem voltak nyílt végű szerződések. Legtöbben ezért mentek el. Másodszorban nehéz munkakörülmények, nagy instabilitás, a menedzsmentben is, nagy munkaterhek. Kevesen voltak, aki ott volt, mások helyett is sokszor dolgozni kellett a, a be nem töltött munkahelyek. Aztán nagyon kevéssé vonzó a, a bércsomag, mert Magyarországon ö, egy viszonylag gyenge ö, koeficienssel számolják a béreket. Ez miközben a megélhetési költségek sem nem olyan alacsonyak, és hát magán életbeli kérdések is kapcsolódnak ehhez. Igyekeztünk kezelni a magas fluktuáció okait, több cselekvést vezettünk be. Tavaly bevezettük az értékelési és karrierrendszerünket, és menedzsment szinten is módosításokkal éltünk. Ennek eredményei már most tapasztalhatók. Az ilyet nem hagyta el senki múlt nyár óta, mi több, 15%-kal nőtt a munkaállományunk, hatan álltak munkába, ezében azt várjuk, hogy betöltjük az összes üres álláshelyet. Remélem ezzel reflektáltam a kérdésekre. Ha alias for Frontex, bitte. Frontex képviselője kap szót. Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ami a a felvetett problémákat illeti, egyes szervezeteknek nincsen központosított elszámolási rendszere. In the additional interim reconciliation exercise that front, Ami a 2014 nyári gyakorlatot illeti, a magán és állami szektorból 19 szereplő válaszolt megkeresésünkre. E, a decentralizált e, rendszerre tudok egy példát mondani. Olaszország a műveleteink egyik e, jelentős befogadó állama. A Frontex pénzeket a minisztérium kapja, ugyanakkor a kedvezményezettek, az az állami rendőrség, a karabinieri, a partiőrség, Eh, és a Frontex nem befolyásolhatja azt, hogy a nemzeti döntések eh, hogyan születnek, mert ez nemzeti hatáskör. Ami a technikai eszközök felhasználását illeti, mielőtt az erőforrásokat eh, felhasználjuk, megvizsgáljuk, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre, milyen eszközök és azoknak milyen technikai jellemzői vannak, és ennek alapján választjuk ki a legjobban alkalmasakat, és ezt követően a tagállamok nyilván a mi műveleteinkre eh, használják eh, ezeket az eszközöket, de százszázalékos garancia itt sincs eh, magunk magunk mindenképpen szeretnénk ezt javítani. Fully fledged complaints mechanism, this is actually originated from... Ami az Európai Ombudsman ajánlását illeti, saját kezdeményezésre vizsgált bennünket, és egy mechanizmus létrehozatalára kért fel bennünket, amely nem azért nem jött létre, mert nincs erőforrásunk, hanem azért, mert további információra van szükség a panaszmechanizmussal kapcsolatban. Tehát a panaszmechanizmus mechanizmus nem teljesen világos, hogy egyáltalán van-e felhatalmazásunk arra, hogy ilyet létrehozzunk, illetve hogy az ombudsman ténylegesen hogyan szeretné ezt, milyen formában szeretné ezt megvalósulva látni. Ami pedig a kommunikációt illeti, van saját honlapunk, van Facebook, nem az ügynökség, hanem az id Channel in YouTube. Emellett van egy YouTube csatornánk, Ennyit tudok erről mondani. Herr für die EU-Lisa, bitte. Az EU-Lisa képviselője kap szót. Uh -huh. mm, eh, thank you, eh, madam. Köszönöm, elnök asszony. Három székhelyről szól az alapítókoratunk. Ezzel nem, nem tudom mit csinálni most, bár tudjuk hogy ez plusz költségeket hoz. Igyekszünk ezért hatékonyan alkalmazni a forrásainkat modern technológiával, videokonferenciákkal, napont nap Strasbourg és Tallinn között. Nincs, Ausztriában pedig nincs állandó munkavállalónk. A weboldalunkat illetően 2014 közepén ugyan létrejött a weboldalunk, most csak egy nyelven megy, de 15-re újabb fejlesztéseket tervezünk, négy nyelven lesz, angol, német, francia és ész nyelven. Köszönöm. Frau Ross, ma bitte. Ross asszony az eszma részéről. Köszönöm szépen. Ugyanazon téma, mint az előbb a honlap. A honlapot próbáljuk javítani, Elnézést, németül szóltam. Um, we are going through a process to... Uh... Újra uh, tervfejlesztjük a weboldalunkat. Van egy projektünk erre. Ugye angol a fő uh, oldalunk, a kulcsfontosságú anyagokat lefordítjuk más nyelvekre is. Facebookon nem, nem vagyunk, de a Twitteren meg a LinkedIn igen. Biztos uh, Facebookra is fölmegyünk majd. a magas jelezte, hogy esetleg sok magas beosztású munkatársunk van, én ezt nem észleltem így, de két oldalon meg tudjuk beszélni majd. Köszönöm, azért a munkatársa válaszolhat. Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. To come back to... Először is Schmidt asszony kérdésére szeretnék reagálni. A Tran bizottságban ötször hallottam már ezt a kérdést. Megismétlem, hogy az Európai Vasúti Ügynökség műveletei azok Valenciennben koncentrálódnak, tehát ott dolgozik minden ügynökünk, minden alkalmazottunk. Egy konferencia létesítményünk van Lilleben, ezt politikai döntés folytán hoztuk létre. Én nem tudok ezen segíteni. Tehát, ha politikai szinten változtatni akarnak ezen, akkor tegyék, és eh, nyilvánvalóan az így hozott döntéseket majd végrehajtjuk. A második kérdés eh, a felvételi eljárások, személyzeti és felvételi eljárások. Eh, az illetékes igazgató is itt van mellettem, megvizsgáltuk a kérdést, a vezetésem alatt szigorúbban fogunk eljárni, és betartjuk az üresedésre vonatkozó szabályokat, a meghallgatást is, illetve az egész felvételi eljárás szabályszerűségére jobban odafigyelünk. Ami a weblapunkat illeti, mi is próbáljuk a layoutot javítani, az önök részéről pedig várjuk az esetleges hozzászólásokat, ha van ötletük, hogy ezt hogyan tegyük. Vielen Dank. Köszönöm. További szólásra rendkező nincs. A számvevőszék még egyszer hozzá kíván szólni? Simply to perhaps comment. Talán csak annyit mondanék el, Scholz képviselő eh, megjegyzésére, Eh, reagálva, a számvevőszék az összeférhetetlenségre nagyon odafigyel, tehát amikor auditáljuk a, eh, az ügynökségeket. Az EFSA vonatkozásában nem volt igazán okunk az összeférhetetlenségre megjegyzést tenni, de tudatában vagyunk annak, hogy eh, a politikák megvalósításában sikereket értek el, és eh, kiküszöbölték az összeférhetetlenségi veszélyeket. Ami az összeférhetetlenségi különjelentés eh, faluapját illeti, a számvevőszék általában csak egy bizonyos idő után vizsgálja meg újra a kérdést. Mindössze két éves még ez a különjelentés, tehát egyelőre nem tervezzük, az idei évben nem lesz olyan, hogy megpróbáljuk, sőt a jövő évi programban sem szerepel, hogy megvizsgáljuk a fejleményeket, de a follow-up kérdését akkor újra rendre vesszük, nincs most még betervezve. Köszönöm, az EU bizottság részéről számos főigazgatóság van képviselve. Hozzá kíván szólni közülük valaki? Nem? Ebben az esetben mégiscsak köszönetet mondok önöknek, hogy eljöttek ide, és a jelentéstevő, neki még éppen meg akartam adni a szót, illetve köszönetet szeretnék még mondani az ügynökségeknek a 9-es rendi pont kapcsán, és továbbra is folytatjuk a párbeszédet ha egy további follow-upot kívánnak a kollégák, ha plusz kérdések vannak, amiket itt nem lehetett föltenni, akkor a titkárságnak kell elküldeni, és aztán az illetékes ügynökségnek el fogja juttatni a titkárságunk ezeket a kérdéseket. Most pedig átérünk a tízes napi rendi pontra, a Joint Undertakings, a közös vállalkozások, az Artemis és az Enyak, az ITER szerepel itt, és az IMI valamint az ENIAC. Und vom, genau. Also ich möchte, ich unterbreche Sie ungern, aber wir müssen... Nem szívesen szakítom önöket félbe, de folytatni szeretnénk a munkát, ezért jó lenne, hogyha valamennyire Nos, az önök fizetési osztályban talán képesnek kell lenniük arra, hogy zaj nélkül elhagyják a termet.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 Mr. is Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági tagok, képviselők, mint az előző alkalommal 2014. december 16-án is elmondható, hogy a szemvőszék jelentése kizárólag a tranzakciók legalitását és szabályszerűséget vizsgálta a számlák alapján a 2013. december elsővel induló évre vonatkozóan. Itt is van egy összefoglaló, mely tartalmazza a jelentések lényegét. A közös vállalkozások PPP alapon működő szervezetek, ahol az Európai Bizottság közszférabeli, magánszférabeli vállalatokkal, egyetemi testületekkel, és ott esetben tagállamokkal működik együtt. Az Európai Unió a bizottságon keresztül befizetett hozzájáruláson kívül a többi partner is hozzájárul a Joint Undertakings tevékenységének finanszírozásához. Bár ezek a szervezetek nagyon láthatóak, és nagyon fontos szerepet játszanak, kutatáspolitikai létre végrehajtásában, különösen az élvonalbeli területeken, például a fúziós energia kutatása, a hidrogéncella, üzemanyag cella kutatásban, a tisztább közlekedés, egységes európai égbolt, innovatív gyógyszerek, számítástechnikai rendszerek, azok a területek, az Európai Unió nagyon fontos hozzájárulással élhet létfontosságú területeken, innovációs kutatási tevékenységek révén húzva a gazdaságot, munkahelyteremtést. A 2013-as számvétel vizsgálata során pénzügyi audit és megfelelési auditok kombinációját alkalmaztuk. A számbevőszék audit a külön hangsúlyozta az ex post audit munka felülvizsgálatát, amelyet a joint undertakingek végeztek el, vagy külső audit számvizsgálók. Ez az exposed audit kulcsfontosságú ellenőrzési munka, mely a pontosságokat és a jogosultságokat vizsgálja a kiadások esetében. A számbevőszék arra jutott, hogy minden joint undertaking megbízható számvitellel bír, 3 esetében a 13-as számnak, számvételre vonatkozóan véleményt fogalmazott meg, még egy másik joint undertaking hangsúlyozott véleményt kapott a tranzakciók jogosultságát és szabályszerűséget illetően. Az audit vélemények alapján az ex post auditok vizsgálata körében a hiba százalékok eredménye az innovatív gyógyszer kezdeményezés és a foglalkozó Giant Undertakingnél a kétszázalékos materiális küszöb fölött volt. Ez a vélemény has, megegyezik a 12-es számvitelről szóló jelentés eredményével, bár valamivel javult a hiba százalék, ami 5,8-ról 12-ben volt ennyi, 2,3-ra csökkent 2013-ra. Az Artenis Inyak nevű joint uh, szervezetnél az expost vizsgálatot a tagállami hatóságok végezték el. Az expost audit stratégia azonban nem volt elégséges ahhoz, hogy megállapítsa, hogy ez a megfelelően működik, eredményesen működik ez az ellenőrzési eszköz. Ez a vélemény hasonlít a 12-eshez, bár itt is történt előrelépés, az információ beszerzése és elemzése terén. E konkrét kérdéssel kapcsolatban szeretnék rámutatni, hogy ex post auditok szervezése, amely az Excel Joint Undertaking vizsgálatát célozta, ez az új szervezet, amely az Artemis és Inyak 14-es egyesülésével kapcsolatos, hasonlít ahhoz az exposed audithoz, amelyet a többi joint undertaking esetében végeztünk el. Tehát itt kevésbé, kevesebb feladat delegáltak a tagállami audithatósághoz. Tehát ez rámutat, egy problémás ez a kiszerződtetés gyakorlat sok esetben. A fúziós energia területén a jelentés az EU finanszírozás az ITER projekt költségéből hozzájárulását vizsgálta és bírálta. Ám e kérdés súlyánál fogva 2013-ban a szembevőszék úgy vélte, hogy a konkrét éves jelentés kell, hogy ezeket hangsúlyozza. Hogy az olvasók figyelmét felkeltse egy olyan kérdésre, amely ugyan nem mutat materiális hibát, mégis nagy súlyú. A fontos kérdésekre fel kell hívjuk a figyelmet, és arra is, hogy egyes területeken lehet javítani, például a költségvetés végrehajtása, belső önősi rendszerek, prevenció, monitori összeférhetetlenségi ügyek jelentéskészítési ügyek a szellemi tulajdon tekintetében, a kutatással kapcsolatban. E kommentárok részletesen kifejtésre kerültek az egyes joint undertékekről szóló egyedi jelentésekben, a áttekintő formában is megtalálhatóak az összefoglalóban. A pozitív elemeket kiemelve előrelépéseket láttunk, ám van még evíteni való az eljárásokban egyes területeken az expost audi stratégia végrehajtásában, meg a költségellenőrzésben, ezek mechanizmusaiban. A számvevőszék megvizsgálta az Európai Bizottság második interim értékelésének konklúzióit, és azt találta, hogy a jelentések pozitív ajánlásokat fogalmaznak meg minden szervezetre vonatkozóan. Végül engedjék meg, hogy rövid megjegyzés éljek azon változások kapcsán, amelyek az operatív kereteket módosítják majd két joint undertaking ügyében és a szembevőszék vizsgálatának mikéntjét tekintve is a közeljövőben. Mint tudják, 2011 májusában a tanács elfogadta a következő joint undertaking generáció működési szabályzat, amelyek a 2020-as programok kapcsán kerülnek felállításra. Két ilyen új szervezet létre is jött, a bioalapú iparágok és a vasútra való áttérés témakörében. Több tárgyalási forduló már lefutott a számon kérhetősi modell tekintetében, melyes szervezetekre vonatkozik. Ezeken belül a külön mentesítési eljárás ügye is nagyon fontos volt. A javaslat lényege abban áll, hogy az uniós ügynökségek, illetve a 208-as szikalpán működő Joint Undertaking GEC független külső könyvvizsgálót alkalmazhatnak 14-től. A számbevőszék értékeli e munka eredményét, magán vagy külső könyvvizsgálók működését vizsgálva a számviteli megbízhatóságról alkotott véleményében. Köszönöm, várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Egy kellemetlen helyzetben vagyunk, mivel az idő szorít minket, éppen ezért arra kérném önöket, hogy három percre szorítkozzanak. Nem lesz elegendő ilyen módon felolvasni a feljegyzéseiket. Kérem tehát, hogy a lényeges eredményeket mutassák itt be nekünk, hiszen különben nagyon elhúzódik ez az előadás. De Viltúr következik elsőként. Uh, it is indeed, uh, uh, Köszönöm. Valóban nem először kapunk korlátozó véleményt a számvevőszéktől a tranzakcióink jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Azt azért hadd mondjam el, hogy a tagállamok társfinanszírozzák a kutatási tevékenységünket, valójában többet fizetnek, mint az Európai Unió, és ők azok, akik elismerik a költségeket is. Ezen körülmények miatt a Nemzeti Finanszírozó Ügynökség munkáját lehetetlen azok auditálása nélkül elvégezni, miközben a közös vállalkozásnak nincs jogosítványa arra, hogy a Nemzeti Finanszírozó Szervezetet auditálja. Ezért is delegáltuk a Nemzeti finanszírozó alapítványok felé, vagy szervezetek felé az ex post audit lehetőségét, miközben a nemzeti eljárások ről elismerte a számbevőszék is, hogy azok megfelelő bizonyítottságot és szabályszerűséget tudnak garantálni. Mi az elmúlt években további lépéseket tettünk. 2013-ban az ex post audit arányt megállapítottuk, ezeket küldjük a nemzeti hatóságok felé. A tranzakciók 50%-a van ilyen módon ellenőrizve, és a megállapítások szerint a hiba határ alacsony. Ugyanakkor valóban nincsen eh, bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy milyen eljárásokkal jutottak erre a következtetésre a tagállamok. Megpróbáltuk 2014-ben kiegészíteni ezeket az információkat azzal, hogy kidolgoztunk egy eh, checklistet, amely az ex post eh, ellenőrzés során alkalmazandó. Ezt ellenőriztettük a számvevőszékkel is, majd ezt adtuk át a nemzeti hatóságoknak. Ausztria és Belgium közepes hozzájárulók, Németország nagy, Románia pedig kis pénzügyi hozzájárulást ad, összesen több mint 51 százalékát adják a forrásainknak, őket ellenőrizve, illetve ezekben az országban ellenőrzéseket végrehajtva azt gondoljuk, hogy a megbízhatósági nyilatkozat eh, elfogadható ebben a vonatkozásban. Folytatni fogjuk ezt a munkát. 2015-ben 90%-át fogjuk az odaítélt pénzeknek ezen eljárások alapján auditálni, október 1-én pedig meghívtuk a nemzeti finanszírozó hatóságok, az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék képviselőit egy workshopra, ahol elmondtuk egymásnak, hogy milyen eh, megbízhatósági rendszereket alkalmaznak az a felek, és megpróbáltuk azonosítani. A legjobb gyakorlatot, ezt a tevékenységet folytatni fogjuk. Azt reméljük, hogy a bizonyítás színvonala, a bizonyítottság színvonala a számvevőszék számára elfogadható lesz ezt követően. Spricht Frau Nordstedt, bitte. Nem az én mi képviselője kap szót három percben. Thank you very much. Köszönöm. Szeretném megköszönni a számbevőszéknek az összességében pozitív jelentést, ami azt mutatja, hogy sikerült eh, eredményt elérni a legutóbbi mentesítés óta. 5,8%-ról csökkent 2,3%-ra a arány. Nyilván ez még mindig 2% fölötti, mégis eredményt jelent, és igazolja az IMI által eddig megtett lépéseket. A hiba arány az új entitások belépéséből fakad, ezek az entitások nem rendelkeznek tapasztalattal, ilyen, ilyenek például bizonyos nem kormányzati szervek, illetve illetve eh, betegeket képviselő szervezetek. Eh, eh, őket tréningben részesítjük, hogy meg tudjanak felelni a felvételeknek. Kiadtunk egy nyilvánosan elérhető útmutatást a KKV-knak és a kedvezményezetteknek ilyen tréning képzéseket is, tréning jellegű eseményeket is szervezünk. Novemberben volt 16 részvétel, résztvevővel egy ilyen tréning, és márciusban is lesz. Emellett kiigazító intézkedéseket is foganatosítunk, például a hibásan kifejezetett pénzek visszaszerzésére. Egy audit, az audit rendszerünk a, az igénylések mindössze 4%-át ellenőrzi jelenleg. A számvevőszék véleménye összességében pozitív és megfelelő pénzügyi igazgatást állapítottak meg. A kockázatokra is kitér az audit jelentés, itt azonban azt is vizsgálni kell, hogy mi a hozadéka a munkánknak, figyelembe kell venni, hogy új kezelések válnak lehetővé, és egy az élettudományokban egy kompetitív környezet alakul ki. Köszönöm. Köszönöm. Az ITER képviselője következik három percben. Kedves elnök asszony, tisztelt képviselők, előadók, köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk eredményeinket munkán kapcsán és hogy reagálhatunk a számvevőszép meglátásaira. Az ITE projekt nemzetközi tudományos megaprojekt, az ITER dimenziói hatalmasak, hét partnerünk van világszerte, ez a hét partner hét szervezetet állított fel, a Fusion to Energy Joint Undertaking, ezek közül az egyik munkánkat a nemzetközi ITER szervezet koordinálja, mely meghatározza azokat a követelményeket, amelyek alapján teljesítenünk kell. Az ITER projekt célja, hogy új fúziós energiaforrást hozzon létre, mert révén az éghajlatváltozás elleni harcban is eredményesebbek lehetünk, meg biztonságos energiaforrásra tehetünk szert Rövid távon ez a gazdasági növekedéshez is hozzájárulhat, meg a munkahelyteremtéshez, az innováció révén. Fejlett technológia, élvonalbeli technológia az, amire szükség van a projektnek. Nagy technológiai kihívás ez a projekt, és eddig példátlan mértékű globális együttműködést eh, követel meg globális szinten hét szereplő kell egy nagyon nagy szakmai kihívást jelentő, ám irányítás szempontjából is nagy kihívást jelentő projektben. Az AEU határozza meg az egyes feladatokat, mindegyik ügynökség maga kell előállítsa ezeket, és maga, a maga költségével kell, hogy beszállítsa ezeket. Az értékelés dokumentálta is ezt, és felfedett bizonyos hiányosságokat, mely a követelmények változását követelte meg. A tervezés még nem olyan érett, mint, mint annak idején terveztük, ez kihívásokat is jelent, költségoldalon is. a külső tényezők, tényezők például a 2011-es Fukushima-i baleset, mely miatt erősítenek el a technikai követelményeinket, hogy még biztonságosabbat tegyük az atomenergiát. A számbeveszék helyesen hívta fel a figyelmet az ITER projektek költségdimenziójára. Ez kapcsolódik a menetrendhez, azzal kezdem most. Jelenleg a menetrend nem realista. A nyolc szervezet, a, a hazai ügynökségek, a és a központi szervezet is belátta ezt, megörüstették független értékelések is, és ez azért van, mert a tervezés nem elég érett, és a követelmények sem, de azért is így van, mert egy teljesen példátlan nukleáris tudományos megaprojektről van szó, ilyen még nem volt, és az együttműködésre is igaz ez. Tehát most folyik a menetrend egy felülvizsgálata, melynek eredményét a nemzetközi ITE tanács elé év júniusában bocsátjuk. Egy ilyen realista és megújított menetrenddel mélységi revíziát is elvégezhetjük a költségbecsléseknek, mert ez is ide tartozik. A költségeket nem csak az, a nem eléggé kérlelt tervezés okozta, hanem a szervezetbeli hibák is. Ám a fúziós energia projekt igyekszik csökkenteni a költségeket. Egyrészt a követelmények csökkentésével, másrészt a közbeszerzések optimizásával. A jelentés tevő az Excel vonatkozásában Csarnecki kolléga, az ITER és az IMI vonatkozásában szintén Csarnecki kolléga, tessék önni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elég késő van. Rövid leszek, konkrét kérdésem van az Excelre vonatkozóan. az Artemus és EDIAC Joint Undertakingek egy minősített vélemény címzetjei voltak háromszor egymás után a szembevőszék részéről. Ezek 14-ben összeolvadtak az új Excel keretében. Látjuk, belátjuk, mennyire fontos lépéseket tett már ez az új szervezet, hogy megoldja, ami nyit fel a kérdéseket, ám a számbevőszék megint csak ö, véleményt formált róluk, 13-ban kimondva, hogy az ex post audi stratégiákra nincs elég információ. A kérdésem az, hogy a minősített vélemények számát tekintve fejtsék ki, hogy látják a helyzetet, és milyen, mondják el, mit akarnak tenni, hogy javítsák a helyzetet másodszorban az Excel új szervezet milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy kiküszöbölje ezeket a gondokat a jövőben. A számvevőszék véleménye a mentesítés érdekében mit tesznek mert hogy a parlament kikérte a szemvőszék véleményét ebben a kérdésben. Két konkrét kérdés a közös technológia innov, kezdeményezés az innovatív gyógyszerek szervezetére. Már második évben egymás után fölötte van a hiba százalék a materiális küszöbnek, mely két százalék a számbevőszék harmadik éve ad ki súlyozott véleményt. Bár a hiba százalék csökkent tavaly óta, azért felmerül a kérdés, milyen intézkedéseket vezettek be csökkentendő a hiba százalékokat. Utolsó kérdésem, a számviteli rendszer validációja továbbra sem fedi le az ex post verifikációs eljárások végrehajtását. Bár a számvevőszék erre rámutatott. Mikor oldják meg ezt? Und Herr Wistes gleich anschließend. Herr Wistes, Entschuldigung. And I have been given the privilege to, to have the ITER, and I have... Az a megtiszteltetésért, hogy a az ITER-hez szólhatok hozzá, két-három rövid kérdésem van csak. Látom, hogy kevés az időnk. Az első kérdés arra vonatkozik, amiről ön már említést tette. Mikor fejeződik be a projekt, júniusba akarnak ugye egy bemutatót tartani, mit lehet mégis tudni már előre. A szellemi tulajdonjogra vonatkozó politikájuk vonatkozásában a számvevőszék bizonyos eh, fenntartásokat fogalmazott meg. Tudná -e beszélni arról, hogy eh, miért ezt a elrendezési módot választották szellemi tulajdonjog kérdésben? A fogadó állammal megállapodás 2007-ben eh, kellett volna, hogy szülessen Spanyolországgal, nem tudom, hogy mikor oldódik meg ez a helyzet, és mikortól lehet, lehetnek a költségek alacsonyabbak. Ketten jelentkeztek még szólásra. Soltes kolléga. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót. Jó magam is. Az ITER képviselőihez intézném szavaimat. Ez egy alapvető program, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Ez egy olyan program, amely többek között kapcsolódik azon pénzügyi eszközök csökkentéséhez, amelyek a kutatásra vonatkoznak. Nem lesz elegendő, tehát a költségvetés a jövőben, hogy a programot végre tudjuk hajtani. A költségvetés csökkentése a több éves pénzügyi keretben nem annyira az ITER-t, hanem a Horizont 2020-at érinti. Az ITER pénzügyi programja konzisztens, és felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon 2020-ig elérünk-e konkrét, használható eredményeket? Be tudja -e konkrét érvekkel mutatni, hogy ez a program hozzáadott értéket teremt az eddig eszközölt beruházások nyomán. Ahogyan hallhattuk, tény az, hogy ez egy hatalmas volumenű program, amely azonban aggodalmakat is kivált. Éppen ezért jó, hogyha folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk ezt a programot, nem csupán a számvevőszék, hanem a többi intézmény is. A késedelmek, a költség növekedések és a vitatható eredmények már mindenképpen megmutatják azt, hogy kétségbe kell vonnunk egyes programokat. Köszönöm. Köszönöm, jó magam is. A hozzászólók listájára iratkoztam fel. Az IMI-vel kapcsolatosan van egy fenntartás 49,4 millió euró vonatkozásában. Ez főként a cost claims-eket érinti, a PPP-k állását. Éppen ezért kérdésem, hogy itt az EU-nak van egy részesedése, a magán ö, szereplők viszont nem ö, bocsátják rendelkezésre a részüket. Némileg aggasztott ez, hiszen itt szubstanciális kérdésekről van szó. Nagyon kevés információ van itt, nagyon sokat kerestem, kutattam és keveset találtam e tekintetben. Az excel kezdeném. Havil úr kap szót, kérem válaszolj meg a kérdéseket. Thank you. Uh, the first question... Köszönöm. Az első kérdés azzal kapcsolatos, hogy milyen lépéseket tettek a probléma kezelésére. 2011-ben, amikor megkaptuk az első korlátozó véleményt, úgy döntöttünk, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok politikája az, hogy előfinanszírozásnak tekintik az előzetes kifizetéseket, és az utolsó kifizetéssel kezd, csinálják az auditot. A két közös vállalkozás egyik, az Artemis megváltoztatta a, az exposzt elemzési módszerét, az ENIAC pedig úgy döntött, hogy noha a projektek még nem nincsenek abban a stádiumban, ahol auditálni lehet, egy minta alapján elvárjuk a hatóságoktól, hogy keresztellenőrizzék a bizonyos elemeit a nemzeti hatóságok válasza az volt, hogy az eljárásaik alapján a tranzakciók abban az időben szabályszerűnek minősülnek, bizonyos titkári, illetve administratív apró hibákat találtak, de ezen túlmenően semmit. 2012-ben szintén vettünk ki mintákat az adathalmazból, és az Artemisnél pedig volt olyan projekt, amely már közelített a befejezettségi állapothoz. Az ENIAC egy évvel később tette ugyanezt. A tagállamok a nak tájékoztatniuk kellett bennünket arról, hogy mely tranzakciókat ellenőrizték, és a projekt végén tudjuk, hogy mennyi ex post végeztek. A tagállamoktól azt tudtuk meg, hogy az európai projekteket kezelő tagállamok nagy része százszázalékos ellenőrzést tart. E, vannak, amelyek mintákat ellenőriznek. A számbevőszék azonban e, ezen fejlemények után is korlátozó véleményt adott ki, mert a nemzeti tagállamok által alkalmazott eljárásokra vonatkozóan nem tudtunk adatokat adni nekik. Ez volt a helyzet 2013 végén. Azt gondoljuk, úgy tudjuk, hogy ezért kaptunk korlátozó véleményt. 2014-ben pedig egy, az összes audit, nemzeti audit eljárást, vagy legalábbis nagy részét ellenőrzés alá vontuk. 54%-át a tranzakcióknak szintén ellenőriztük 2014-ben, reméljük, hogy ez a jövőben is sikerülni fog, amivel talán már válaszoltam egy másik kérdésre is, úgy reméljük, hogy az ex post audit végén így megvalósulhat és ez alapján döntjük el a kiegészítő tennivalókat, és projects started under ENIAC and Artemis will continue running according to the same Ugyanazokat a szabályokat tartjuk be, mint a hetes keretprogram alapján az Artemisnél és az ENIAC-nál. Ezt az eljárást így folytatjuk, és igazolni fogjuk a biztosítottsági szintet. As uh, the courts underlined, we have a totally different... Teljesen más az eljárás uh, a költségek elismerésénél, az auditnál, uh, ott nem várunk problémák. Vielen Dank. Die IMI bitte. Köszönöm az IMI képviselője. Thank you, Madam Chairman. So, Köszönöm szépen. Az első kérdésre a hibarányt illetően láthatták, hogy a hibarány jelentősen csökkent a tavalyi év óta. Most 2,3%-nál vagyunk, és ez a csökkenés az intézkedéseinkre vezethető vissza, melyeket folytatunk, Mindenek előtt arra fogunk figyelni, hogy a jövőben megpróbáljuk elkerülni a hibák bekövetkezését, tehát megelőző jelleggel fogunk fellépni a workshopok esetében. Résztvevőknek szervezünk ilyen workshopokat a pénzügyi kérdésekről és a pénzügyi iránymutatásokat is aktualizáljuk, amelyeket az IMI egyébként a honlapon közzé tesz lehetséges kockázatokat is ala, megvizsgáljuk az exxon teszteknél, és további javításokat próbálunk elérni anélkül, hogy többet terhet rónánk a programok kedvezményezetjeire. A korrigáló intézkedéseknél magas lefedettségi rátánk van, az ex posztauditot a kérelmek 40%-án elhagyjuk végre, ez viszonylag magas arányszám és az újrabeszedési arány 2013-ban 151, 141, 241 euró volt, Nos, a kedvezményezetteket továbbra is tájékoztatjuk a feltárt hibákról, hogy ezek ne ismétlődjenek meg a jövőben. A ö, rendszer validálását illetően voltak átfogó megállapodások 2011 és 2012-ben. A következő validációnál az ex post auditok ról van szó. Ez 2015 harmadik negyedévében zajlik majd le a validáció aktualizálását követően. Ami a harmadik kérdést is, illeti, a 49 milliós eurós összegről a hibákat illetően, nos erre a kérdésre írásban fogok válaszolni csak december 16-a óta vagyok igazgató, nem tájékoztattak még erről a 49 milliós összegről. Az interim kifizetéseket illetően. Itt 2013-ból van egy 106 milliós összeg is. Nos, ezeket a számadatokat még mindenképpen felül kell vizsgálni, és meg kell erősíteni, de a jövőben szívesen szolgáljuk további felvilágosítással. Az ITER képviselője négy percben. First on the... Uh, Köszönöm először a menetrend kérdése. Mondtam már, hogy nem realista a mostani menetrend. Az Európai Bizottság ezt a véleményt támogatta, és a többi hat partner számára is elmondta. Azért nem volt realista a menetrend, mert a munka elemek időtartamát nem azok határozták meg, akik végrehajtják, hanem fölülről lefele. Annak érdekében, hogy politikai dátumot hozzanak, így akik a munkát kell végezzék, sosem tudták visszajelezni, hogy ez így nem fog menni. Most alulról felfele tervezték a menetet, úgyhogy beleépítették a munkát elvégzők véleményét is arról mi meddig tart. Ez bekerült az adatbázisokba, validálták. A munkaterv minden elemét integrálni és optimalizálni kell, a kritikus elemeket is beleértve, amelyek az előremenetelt védik és az emberi erőforrásokat, melyek révén felgyorsítható. Ez egy optimalizációs folyamat, amihez kell némi idő, e nyáron is folytatjuk. Az ITER-IO központi szervezete jövő hónapban új igazgatót kap, e, először európai ez az ember, új felelősséget kap a realista menetrendért. A beruházások és a pénzért értékelv kapcsán az ITER és a fúziós fejlesztés magas kockázatú, ám magas megtérülésű játszma. Hogyha beindulna a fúziós energia, a teljes energiarendszer teljesen megváltozna. magas technológiai iparágak indulnának be, a magasan felett országok, mint az európaiak, egy a környezet, sem a környezetet, sem a éghatot nem károsító új forráshoz jutnának. De a globális gazdaságra is hatalmas határ, hatással volna. A hét partner energiagazdasága 12 óra alatt hoz meg annyit, mint a teljes ITER projekt költségvetése. Tehát az érintett országok energiaköltségének 12 órás számlája adja ki a teljes ITER projekt költséget. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kéne gazdálkodnunk, és a központi szervezet kell, hogy a költségekkel foglalkozzék, ezért olyan fontos, hogy egy európai igazgató foglalja el ezt a posztot. Ezen túl a fúziós energia nagyon sok költség megtakarítás intézkedés is tartalmaz, ezekről szól a jelentés. A költség megbecslésre is megfelelő mechanizmusokat vezettünk be, különösen rendszer szinten. Ami meg a szerződés szintet illeti, be, ott meg kell lát, vizsgálnunk, hogyan lehet a besze, közbeszerzési elemeket beépíteni a szerződésekbe a piaci viszonyok alapján, akkor, mikor a piacra lépünk, tehát a költségbeslések a szerződések kapcsán nem, ezeken nincs több éves <laughs> előre időnk, frissíteni kell őket a költségbestés vég időszakának végpontjára. A számbevőszék szerint szerződés szinten nem uniformizáltak a költségbestések, és nem központosítottak. Egyetértek ezzel, és nem örülök én sem ennek, de nem jelenti az, hogy ne becsülnénk költségeket a szerződésekre. Tesszük ezt decentralizált módon. Tehát ellenőrizzük, de lehet javítani. A szellemi tulajdon politikáról beszélve pedig a szakpolitika megváltozott, hogy a nekünk dolgozó beszállítók, akik újítanak, mert hogy ismerik a saját szakterületüket, ezek, az, ezek a, az újítások tekintetében a beszállítók kell, hogy a szellemi tulajdonnal bírjanak e- ebben az irányban, hiszen ez ösztönzi őket, ez jó a vállalatnak, jó az európai társadalomnak, és erősíti az innovációt. De persze, teljes mértékben hozzáférünk ezekhez a fúziós energia tekintetében, tehát a nemzetközi felekkel kötött megállapodásokat tartjuk ezekben, sőt az új IP politikában így növeljük a versenyt, csökkentjük a költség. A, a, négy percről volt szó, most meg már ezen túl vagyunk. Köszönjük bármi információt, örömmel fogadunk írásban. Ezzel ennek a napi rendi pontnak a végére értünk. Még egyszer hozzá kívánnál szólni a jelentéstevő nem, a szemvevőszék képviselője szintén nem, akkor szeretnék köszönetet mondani a közös vállalkozások képviselőjének. Sajnálom, hogy egy kicsit le kellett rövidítenünk, de a jövőben bizonyosan még több időt szánunk majd erre a fontos témára, nem tudom, hogy mikor lesz ez pontosan. Köszönöm szépen, és szeretném a közlekedési szakbizottság tagjait üdvözölni a következő napirendi ponttal kapcsolatosan. Derek Vogennek kell átadnom az elnöki tisztet, mivel nekem el kell távoznom, tehát mostantól ő fog elnökölni. Köszönöm, hogy ellátogattak a közlekedési szakbizottság képviselői ide. Okay, colleagues, perhaps we can uh, move to the next item, which I think is... Akkor azt hiszem, hogy tovább léphetünk. Uh, ez a nap fénypontja nyilvánvalóan különleges jelentés uh, az EU által finanszírozott uh, repülőtéri infrastruktúráról. Kálmán úr itt van, Kramer úr itt van, aki a bizottság, a, a közlekedési bizottság elnöke, és mások is itt vannak a közlekedési bizottságból. E, mi a külön jelentéseket nagyon komolyan vesszük, e, nagyon fontosnak tartjuk őket, és ezért meghívjuk a parlament szakbizottságait is, ez egy új kezdeményezés, e, tehát minden kollégát, aki a közlekedési bizottságból jött, üdvözlünk. Ugyanakkor a, mielőtt felvezetjük ezt a témát, átadom a szót az elnök úrnak. Vogan. Köszönöm, Vogan úr, és a jó együttműködést, és köszönöm ezen ülés előkészítéseként amikor is a KONT és a TRAN szakbizottságok képviselői egy közös eszmecserét tarthatnak. A TRAN képviselők valamennyit meghívtuk ide, Egyesek közülük itt vannak, ennek örülök, hogy ők is nyomon követik ezt a témát. Néhány szó a szemvőszék jelentéséhez. Remek jelentés ez. Egy abszolút kiváló jelentés. Ezt nem is vártam volna, de optimista vagyok, és nagyon köszönöm ezt a jelentést. A jelentés minősége személy szerint számomra riasztó, és csalódottan olvasom, hogy az EU forrásokat az elmúlt években milyen rosszul használták fel repülőtéri projektekre. Gyakran kicsi regionális repülőterek sem nagy közlekedési csomópontok vagy nagy repülőterek közelében nincsenek, tehát túlságosan kicsik, túlságosan kevés utas fordul meg ahhoz, hogy ezek profit akceptábilis módon működhessenek. Nos, én német vagyok, és ebben a jelentésben német repülőtereket nem vizsgáltak, de elmondhatom önöknek, hogy Németországban sem más a helyzet. Talán ö, hallhattak a Kasszeli repülőtér őrületes tervéről, 270 millió euró, és 8,1 milliós deficitet produkált ez a repülőtér az elmúlt években. Ez Hannover, Erfurt és Dortmundi repülőterek közelében vannak, tehát az öt olyan repülőtér, kettő, öt repülőtértől nagyon közel van ehhez, és Frankfurtig akár vasúton is el lehet jutni ettől a repülőtértől, és aztán rengeteg közvetlen összekötetés van Frankfurtból például. Tehát ez a repülőtér olyan, mint egyfajta taxi megálló, vagy taxi parkoló. Tehát itt 270 milliót fordítottak egy taxi parkolóra, hát ez egy őrület, de sajnos ez az európai valóság jelenleg. A kordobai repülőtér, talán ezt is ismerik, itt 7000 légiutas fordul meg, és 170 ezerre számítottak ehelyett. Nagyon sok egyéb ilyen példa van, de hát így nem járhatunk el, éppen ezért fontos elemezni, hogy hol voltak a hibák, hogy ezek ne ismétlődjenek meg. Németországban van egy közmondás, hogy hibákból tanul az ember, de egyeseknek még többre van szükségük. Nos, a szemvevőszék a vizsgált projektek fele ö, esetében lehetett csak eredményességet kimutatni, hát ez nem elfogadható volt. A késedelmek a projekt megvalósításnál 17 esetben 20 esetből. Nos, ismerik a berlini történetet, és ö, a 20 repülőtérből 9-nél költségtől lép, pésre került sor. Van, amelyik repülőtet még nem is használják ki. Nos, a jelentéstevő még bizonyosan részletekbe bocsájtkozik majd, de azt hiszem, hogy ezt így nem tudjuk elfogadni, és együtt át kell gondolnunk, hogy a repülőterek finanszírozása jövőben hogyan javítható, az új beruházási tervekre ö, tekintettel is, amelyek a közlekedési projektek finanszírozását határozzák meg. Egy példa, például Berlinből Varsóba a vasút a háború előtt két és fél óráig ment, most öt óra ez az utazás, mert nem volt lehetséges egy 50 kilométeres hézagot megszüntetni, ezért a vasút vonalat már nem működtetik, mert a busz jár ezen a vonalon. Egy csekély összegű finanszírozás meg tudta volna menteni a vasútat. Itt van Borosztó, ez az európai kultúrfőváros, azt sem lehet így most felkeresni. És 23 repülőtérből 17 deficites van, nemzetközi repülőterek közül Németországban. Tehát 23-ból 17 deficites, és itt 30 milliárd euróval támogatják a légi társaságokat, nem fizetnek kerőzin adót, és héját sem tulajdonképpen a nemzetközi viszonylatokban, tehát e tekintetben a piacgazdaság teljes mértékben hatályon kívül van helyezve. Tehát itt tulajdonképpen egy szubvenciós üzemről van szó, ezt meg kell állítani, hiszen ez az azófizetők pénze, és sajnos ezt rosszul kezelik. Tehát az EU repülőtéri stratégiája mindenképpen hasznos lenne, de egyes tagállamoknak még el kell végezniük a ö, házi feladatukat. Egyes esetekben, mint Zárbürk esetében a szubvenciókat vissza kellett fizetni mindkét repülőtér a régióban, hogy két repülőtér működjön, hát ez nem lehetséges. Örülök ennek az eszmecserének, és köszönöm a meghívást, valamint örülök a vitának. Köszönöm. Thank you, Mr. Kramer, for that uh, contribution. I think... Köszönöm Kramer ezt a hozzászólást. Azt gondolom, hogy ön által felvetett agályok jó részét osztják a képviselők. Úgyhogy talán most eljött az ideje, hogy ezt számbevőszék munkatársa Pufernőlet is meghallgassuk. Parancsoljon. Bonjour, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr, von úr, Krámer, elnök úr, hölgyeim és uraim, a bizottság tagjai, valamint az egyéb érdekelt felek, különösen Derek von, a KON szakbizottság jelentést. A köszönetet mondok önöknek, hogy bemutathatom itt most ezen külön jelentés fontos részleteit. A 2014-es 21-es jelentésről van szó, amely az európai repülőt tereken eszközölt beruházásokkal foglalkozik. Ez egy fontos ágazat. 2,3 millió személy használja évente ezt az több mint 500 európai repülőteret. A fő európai platform ö, bocs, ö, bonyolítja le a 80%-át az európai légi közlekedésnek. A regionális és helyi repülőtereket csak az utasok 4%-a vesz igénybe az ágazat közvetetten vagy közvetlenül több mint két millió szemét alkalmaz, és a repülőterek, a légitársaságok 43 milliárd euróval járulnak hozzá az EU-s GDP-hez. Az európai légi a repülőterek infrastruktúrájának mérését mérése dönt arról, hogy van-e szükség bizonyos beruházásokra, és megnézték azt, hogy az adott projekteket a határidon belül bonyolították el le, valamint azt is, hogy kihasználják-e az adott infrastruktúrát. Azt is megnéztük, hogyha beruházások hozzájárultak a légiutasok számának növeléséhez, és javították az utasoknak nyújtott szolgáltatásokat. Alapvető kérdés ez az auditunk keretében ez az volt, hogy vajon az EU által finanszírozott repülőtér pénzügyileg életképes-e, és kihat-e a munkahelyteremtésre. Hogy válaszokat kapjunk kérdéseinkre, 20 repülőteret ellenőriztünk 5 tagállamban, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Észtország és Lengyelország voltak ezek. Összességében 667 millió eurót kaptak ezek a repülőterek a regionális alapból és a kohéziós alapból. 460 millió eurót auditáltunk ebből az összegből, ezen munkák a következő következtetésekhez vezettek. A legtöbb esetben szükséges volt az infrastruktúrák fejlesztése. 14-ből 10 repülőtéren a projektet befejezték, hogy a további problémákat elkerüljék. 14 repülőtéren új terminálra volt szükség a működéshez. A két repülőtéren a terminálok kibővítése 11 millió euró összegben nem volt szükséges. A kifutópályák kibővítése szükséges volt, de három esetben nem volt ez indokolt. A szemvevőszék azt számította ki, hogy 20 repülőtérből 9-ben, amelyet auditáltunk, több projekt tett, egyáltalán nem is használtak a későbbiekben. Ez 28%-ot jelent, vagy 122 millió eurót az EU-s forrásokból, amelyeket a repülőterekre szántak, a vizsgált repülőterekre. Mindezt a mindennek alkalmával a szemvőszék megállapította, hogy minden projektet befejeztek, de késedelmek voltak az építkezésekben, és a végleges struktúrák átadását illetően a 20 repülőtér közül 17 esetében. 23 hónap volt az átlagos késedelem, a költségtől lépést is konstatáltuk 9 repülőtér esetében, 95 millió eurós összegben az eredeti össz, költségvetési összeghez képest. A szemvevőszék megjegyezte, hogy 10 terminálon az átlagos forgalom jelentősen kisebb volt, mint a 104 utas négyzetméterenként évente csak 14 repülőtért tudta ezt az értéket elérni. Itt és egyes esetekben a növekedésre illetve nem volt sem észszerű, sem pedig prudens, és túlságosan optimista előrejelzéseken alapultak ezek a számítások, akár a jövőbeli utasszám növekedést tekintve. A szemvevőszék a kifutópályák költségeit is ellenőrizte, és csak néhány esetben volt valós igény a kapacitás bővítésre, gyakran 11 repülőtér esetében túlzott kapacitás képítés történt. 55% az EU-s forrásoknak, melyeket auditáltunk, azaz 555 millió euró, olyan infrastruktúrákra ment, amelyek feleslegesen nagyok, túlságosan nagyok. A megerősíthetjük, hogy az infrastruktúrák nagy részében esetében használták ezeket, de 38 millió eurót fordítottak olyan infrastruktúrákra, amelyek kihasználatlanak voltak az audit időpontjában. Nos, beruházások jó költséghatékonysággal zajlottak. Elméletileg a projekteket nem kell megvalósítani csak akkor, hogyha a bevételek meghaladják a kiadásokat. A szemvevőszék összevetette az előrejelzett költségeket a plusz utasok vonatkozásában a legutolsó információk alapján. 20 repülőtérből a plusz utasok költsége megfelelt az előrejelzéseknek. Egy repülőtér esetében a valós költségek utasonként jóval magasabbak voltak, mint a tervezésben szereplő összegek. Hét más repülőtér esetében pedig több mint kétszer akkora volt az utasokra, plusz utasokra jutó költség, mint az előrejelzésekben. Életképesek -e ezek a repülőterek? A szemvevőszék megvizsgálta a repülőterek pénzügyi helyzetét, és az elemzés megmutatta, hogy a 20 repülőtér közül csak 4 volt valóban jövedelmező, hét repülőtér elvárhatta, hogy középtávon egyensúlyba jut, de hét másik repülőtér esetében 2007 és 2012 között súlyos veszteségeket tapasztalhattunk. Az elemzésünk megmutatta, hogy a kevesebb mint 100 ezer utast fogadó repülőterek 130 eurót veszítenek évente utasonként. Itt kisebb regionális repülőterekről van szó, akiknek nehéz úgy folytatni tevékenységüket, hogyha nincs közfinanszírozás. Mi volt a az eredménye mindennek. Tíz repülőtéren sikerült az utasszám növelése 2007 és 2013 között, illetve az utasoknak nyújtott szolgáltatások javítása korlátozott volt. A munkahelyteremtés, illetve a gazdasági növekedés tekinthetők jó oknak a repülőterekbe való beruházások esetében. A szocioekonomiai előnyt nem mértük. Itt egyes bizonyítékok azt igazolják, hogy plusz munkahelyeket teremtettek az EU beruházásnak közvetően ezen repülőtereken. Nem lehet itt az EU-s finanszírozásokhoz kapcsolni a kevés teremtett munkahelyet, csak négy repülőtér esetében. Melyek ezen megállapítások kiinduló pontjai? Ezt részletesen kifejtettük a jelentésben. Röviden összefoglalhatom ezeket a következőképpen túlságosan optimista előrejelzések voltak a növek, az utas számot illetően, túlságosan hasonló infrastruktúrás beruházások történtek a közeli repülőtereken, hiányzott a koordináció a tagállamokon belül. A beruházási döntés meghozatalakor csak egy tagállamban volt stratégiai, hosszú távú tervezés a repülőtéri infrastruktúrák fejlesztését, illetően az ötből. A bizottság csak korlátozott ismeretekkel rendelkezik azt illetően, hogy mi történik ezen a területen. A jelentés elkészítése a megosztott irányítás keretében nem teszi lehetővé a bizottságnak, hogy globális áttekintést kapjon valamennyi beruházásról, amelyet az EU a repülőtereken eszközöl. A bizottság tehát nem tudja pontosan, hogy hogyan nyújtják, ki kapja meg a finanszírozást, és milyennek az összege. Így nehéz nyomonkövetést biztosítani. Melyek tehát az ajánlásaink? A számvevőszék két dolgot javasol, korlátozni kell a pénzügyi támogatások közét az EU-s forrásokból a jövőben. A bizottságnak figyelni kell a 2014-2020-as programozási időszakban arra, hogy a tagállamok csak azon repülőterekre fordítsák ezeket az EU-s forrásokat, amelyek gazdaságilag életképesek, és a beruházások összegét is korrekt módon értékelni kell. Az operatív programok nyomon követésének keretében, hogy a túlzott kapacitást, a nem koordinált beruházásokat elkerüljük a repülőtéri infrastruktúrákba. A tagállamoknak regionális, nemzeti vagy szupranacionális repülőtér fejlesztési terveket kell kialakítani. És egy utolsó észrevétel szeretnék köszönetet mondani Von úrnak, aki munka dokumentumában támaszkodott a mi auditunk eredményeire és ajánlásaira, néhány hasznos megjegyzést fűzve ezekhez csapatom szívesen válaszol valamennyi kérdésre, amelyet a szakbizottság tagjai feltesznek nekünk. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Can I thank you for your uh, verbal contribution? Köszönöm. És a jelentést is. Az ajánlások, <clears throat> ajánlásokat átvettem én is. Lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy én raportőrként beszéljek, és majd csak ezt követően adnám meg a szót a többi képviselőnek nem fogom most rabolni az időt azzal, hogy megállapítsuk, hogy mi történt és mik az ajánlások, ezt ismeri mindenki, de alapvetően ugye arról van szó, hogy ez egy nagyon negatív jelentés, az egyik leglesújtóbb jelentés, amit én itt láttam, és már is nagyon rossz a sajtója ennek az ügynek, legalábbis Nagy-Britanniában biztosan. Ahogy ön is mondja, számvevő úr, a beruházások egy része felesleges volt, és más esetekben pedig más esetekben pedig kétséges, hogy állami segítség nélkül a reptér működni tud-e. A bizottság azt mondja, hogy a dolgok megváltoztak az előző programozási időszak óta, ez talán lehetőség a mi szakbizottságunk számára, hogy megkérdezzük, hogy milyen változások következtek be, és hogy azok működnek-e. Ami az én ajánlásaimat illeti, a kollégák ezt a munkadokumentumban megtalálhatják. Az első ajánlásom az az, hogy a bizottság jelenjen meg újra 12 hónapon belül előttünk egy progress reporttal, és számoljon be arról, hogy a változások tényleg pozitívak-e. Remélem, hogy ezt ajánlásként a kollégák nagy része elfogadja, és nyilván arra az ülésünkre is majd meg fogjuk hívni a közlekedési bizottságot. A másik ajánlás részemről az, hogy a szakbizottságunknak eh, eh, eh, támogatnia kell azt, hogy a tagállamok dolgozzanak ki terveket repülőtérfejlesztésre, ezeket a bizottság hagyja jóvá, mielőtt finanszíroz projekteket. Emellett azt is javaslom, hogy a nemzeti, országos, regionális vagy nemzetek feletti szinten a tervek vegyék figyelembe nem csak a repülőt, hanem más közlekedési eszközöket is a vonatokat, illetve a buszokat is, és ezzel megakadályozhatjuk a piac túltelítődését. Ehm, egyes regionális repülőterek fontosak azért, hogy egyáltalán összekötetés legyen a rég, egyes régiók és más helyek között. Ugyanakkor ezek kell, hogy legyenek a kivételek, és ezeket a bizottságnak jóvá kell hagynia megint csak mielőtt a finanszírozás mellett dönt. A negyedik ajánlásom az, hogy a bizottság vizsgálja meg a begyűjtési területét egy repülőtérnek, és nézze meg azt, hogy az adott népesség mellett az a reptér életképes lehet-e azok a tagállamok, amelyeket a jelentés problematikusnak nevez, a projekteket problematikusnak nevezi, e, azokat külön meg kellene vizsgálni. E, ezek lennének tehát az én ajánlásaim, ezt követően nem, inkább most felteszem a kérdéseimet a bizottságnak, és e, egyben egy egyben válaszolhatnak a kérdéseimre is. Nyilván a, adja magát az első kérdés, milyen eljárások változtak meg az előző eh, programozási időszak óta, és eh, azt gondolják-e, hogy ez eh, javulást fog eredményezni. A második az, hogy ezekből a projektekből vissza lehet-e szerezni pénzeket, különösen a legkatasztrofálisabb projektekre gondolok. A harmadik az, hogy a bizottság megállapít-e kötelező minimális távolságot két repülőtér között, mielőtt egyáltalán finanszíroz egy repülőteret. Tehát ezek lennének az én kérdéseim, kérem ezekre majd válaszoljanak, most pedig akkor megadom a szót a többi képviselőnek. Elég sokan jelentkeztek, ha jól látom. Okay. I've been told I got to share this with Mr. Kramer. Yeah. So I will... Azt mondták, hogy Kramer úrral együtt elnököljük le ezt az ülést, és akkor ő fogja levezetni ezt a szagaszt. Számomra hatalmas kihívás ez. Következőként Pohe úr kap szót. Köszönöm, Derek, a jelentésedet. Igazad van. Ez az egyik legfontosabb jelentés a szemvevőszék jelentése alapján, legalábbis az elmúlt években. Fontos ez a jelentés, ez a 4,5 milliárd, amivel a 2013-as évben a repülőtér infrastruktúrákat finanszíroztuk. Igen, csak zavaró és aggaszt, hogy ezen források nagyon sok esetben nem hozták meg a szükséges és előrejelzett eredményeket a repülőtéri infrastruktúráknál. A repülőterek a kedvezményezettjei ezen finanszírozásoknak, és nem használják fel megfelelően ezeket a forrásokat. A jövőben szigorúbb szabályokra van szükség. Értékelni kell a repülőtér infrastruktúra fejlesztést, mégpedig nemzeti tervek alapján, és ha ezt a programot folytatni akarjuk, akkor konkrét eredmények felmutatására van szükség egyes esetekben noha nem taxiparkolók, de majdhogy nem több a repülőtér, mint a nagy vasúti pályaudvar, és ez így nincs rendjén. Másrésztről nagyon figyelmes értékelést kell végrehajtani, és az a bizottság feladata lesz, hogy megvizsgáljuk, hogy a repülőtér infrastruktúrák javítását esetleg el lehet -e érni más módon, mint ahogy a vasútnál is történt. Ez talán egy fenntartható lehetőség, ahelyett, hogy nagy repülőtereket hoznánk létre. Köszönjük tehát ezt a jelentést, a helyzet nagyon aggasztó. Köszönöm, hogy az elnök Ines Ajala Szender kap szót. Köszönöm. Én szívesen meghallgattam volna a bizottságot korábban, mert így ellenőrizhető lett volna, hogy van-e egyensúly a bizottság válaszait illetően. Csak néhány kérdésre, érdemi kérdésre térnék ki a szemvevőszék módszertanát illetően. korlátozott szemú információnk van, és a kontextussal nem rendelkezünk, és információnyújtást jelenthet. Ebben az esetben nem szóltak a repülőtereket sújtó válságról, például a madridi repülőtér 20 millió utast veszített el 2008 óta a válságnak, válság következtében. A szemvevőszék tehát a számadatokat ellenőrzi, azt mondja, hogy az európai átlag növekedett, 20 repülőteret választott ki olyan országokban, amelyeket a lehető leginkább sújtott a válság. Jó lett volna, hogyha az európai átlag helyett, amely persze nő egyes repülőtereken, például Frankfurtban is egyébként nyugtalanítóak a számadatokat, talán az átlag növekszik egyes repülőterek esetében, de a kiválasztott repülőtereknél a válság nagyon nagy mértéket öltött. Tehát a módszertant illetően a számvevőszéknek számításba kellett volna vennie a válság tényezőt. És Kramer úr nagyon jól tudja, itt 48%-ról van szó, az európai piacot illetően, ahogyan a szemvőszék is kiemeli, a 20 kiválasztott repülőtér veszteséges, de az európai repülőterek fele veszteséges. Itt egy olyan ágazatról beszélünk, amely sok problémával küzd, Kramer úrnak igaza van, de mivel nem tudunk Las Palmasra vagy Fuerteventurára biciklivel eljutni, ezért van egy spanyol dal, mely szerint szélbiciklivel eljutni Palma de Mallorca-ra, de ehelyett sajnos repülővel kell oda eljutnunk. Tehát hagyjuk most a vicceket, itt infrastruktúrákról beszélünk, amelyeket egy szélesebb szemléletmódba kell beilleszteni. Az IATA is az európai kontextusba. Nos, itt vannak ezek a regionális repülőterek, a fapados légitársaságoknak nem lett volna szlotjuk, résidő, résidejük, mivel hogy például a madridi repülőtére nem tudták volna megfizetni ezeket a résidőket, a regionális repülőtereket használja például a Ryanair is, amelyeket az állam szubvencionál, és a szemvevőszék és elismeri, hogy vannak állami támogatások, ezek nem az európai költségvetést terhelik szorosan véve, hanem hanem az egyes tagállamok költségvetését. Tehát néhány év múlva felül kell vizsgálni ezt a helyzetet, remélem, hogy a dolgok javulnak, hogy kilábalunk a válságból, a kiválasztott repülőterek mindenféleképpen periferiális helyzetűek Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban. A központi helyzetűeket nem vizsgálták meg. Meg kell vizsgálni az állami támogatásokat, mert az állami támogatásokkal kapcsolatos jogsértések esetében Németország az elsők között van, amely országot Nagy-Britannia követ talán bizonyos rokonszenvek miatt kivételeztek itt a repülőterek kiválasztásánál, de az európai repülőterek finanszírozásánál igazságosnak kell lenni, és nem szabad a legperiferiálisabb helyzetű repülőterekre koncentrálni a válság nehéz időszakában. 2007-tel összevetve a helyzetet, amikor nagyon nagy volt a fellendülés, és aztán ez a szörnyű válság több millió utas elvesztéséhez vezetett. Tehát ahogyan mondottam, a módszertant a valósághoz kellett volna igazítani. Persze vannak infrastruktúrális támogatások, gyakran felül értékelik az infrastruktúrákat. Nos, ezen repülőterek ereje a hálózat ban rejlik, illetve egy hálózatnak az elemei. Az autóbuszhálózat, a vasúthálózat szintén hálózatokat alkotnak, és remélem, hogy Vogan úr jelentése felülvizsgálatot is magában foglal, amelyet majd a válságot követően hajthatunk végre. Nos, három percre kell korlátoznom a hozzászólásokat. Schmidt hogy a következő. Köszönöm, elnök úr! Egy rövid hozzászólás. Szerencsére nem olyan országból jövök, ahol felülvizsgálták a repülőt, tereket, tehát nem kell megvédenem a beruházásokat, de elmondanám már kezdetben, hogy itt most a regionális repülőt terekről beszélünk, de meggyőződéses európérként az európai közlekedési térség egységéről is szólnunk kell. Fontos ez egy ilyen jelentést illetően, hogy ezt előre bocsájtsuk. Azt hiszem a regionális alap, alap esetében nagyon fontos, hogy a kritériumokat pontosan megvizsgáljuk, és fontos, és ez az országok hatásköre, hogy avatkozzanak be, mert hogyha ott beruháznak, akkor meg kell nézni a repülőterek helyzetét, ahol a beruházásokat eszközlik, tehát ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálni, hogy szükség van az adott beruházásra. A kritériumok meghatározását én nagyon fontosnak tartom. Én azt támogatnám, hogy meg kell nézni, hogy milyen közlekedési eszközök állnak rendelkezésre, hol észszerű beruházni, és azt hiszem, hogy itt egy egységes európai közlekedési térséget kell szem előtt tartani a közlekedési módok, folyosók vizsgálatával, hogy hol észszerű beruházni, hogy a kohéziós alap és a regionális fejlesztési alap eszközeit észszerűen lehessen alkalmazni. Köszönöm elnök, köszönöm. Szavama úr kap szót. Köszönöm szépen. Először is. Hogy gratuláljak őszintén a jelentőstemnek, mert én is egyetértek azzal, hogy egy legfontosabb jelentés ez, melyet egy ideje, mely, mely ideje elén kerül. Nem akarok most részletek bocsátkozni Nyilván való okoknál fogva. Bárki, aki olvassa, az érzi, mennyire kínos, fájdalmasan kínos ez a jelentés, illetve vannak tárgya. Egyetetek Inez Ayla Szenderrel bizonyos mértékig. Jó lenne, hogyha a pénzügyi valóságot is meg tudnánk jelenteni a válság kapcsán. De még így is a felhasznált kritériumok kiegyensúlyozottak, nem lehet mindent belekalkulálni a dolgba, de hát ha, ha, ha olyan reptér működik, ahol két hatalmas reptér szomszédságában működik, meg egy sor más közlekedési ö, módusz, er, vasút, és minden ott megy el mellette, Nagyon sok európai nyelvben mondjuk azt, azt a mondást, hogy nem az a hülye, aki kérdez, hanem aki fizet, valami ilyesmi. Hát eh, ez mindent elmond. A sajtó ilyen sokkal kérdezgeti, teszi fel a kérdéseket Európában. Egyetlen kérdésem szorítkoznék, a bizottsághoz intézem ugye bizottságokat illeti a felelősség az EU pénzek felhasználása tekintetében. Ha legközelebb jönnek, akkor előre jelezzék, hogy mit, mivel fognak előállni. Mert az embereknek elege van Európában, ha látják ezeket a számokat. Hogy semmi értelme ezeknek a projektnek. Így nem lehet a pénzt felhasználni. Mivel állnak elő majd, hogy megválaszoljuk az Európai Unió adófizetőinek kemény kérdéseit. Hogyan látják el feladatkörüket, felelősségüket az EU alapok megfelelő kezelése tárgyában, mert itt bizony nyilvánvalóan ez nem történt meg. Balcsitis. Köszönöm, Balcsitis úr következik. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai iš tikrųjų irgi taip pat noriu padėkoti. Köszönöm, elnök úr. Szeretném Dereknek megköszönni ezt az érdekes és fontos jelentést. Türkuri radokad hát, transport. Ez egyik legpesszimistább jelentés, amit olvastam vala is. Azt mutatja, hogy az előző bizottságnak, Európai Bizottságnak semmilyen terve nem volt a közlekedése kapcsolatban. Nem akarok most minden országra egyenként kitérni. Mert akkor beszélnem kéne a csődbe ment légitársaságunkról is. Örülök, hogy a Brussels Airlines egyáltalán jár a hazámba. A lényeg a következő. A bizottságnak meg kell értenie, hogy ezeket a hibákat nem szabad újra megismétel, megismételnie. Az egyik ajánlás azt mondja, hogy 12 hónap múlva készüljön egy jelentés az elért haladásról, tehát 12 hónap alatt lemennek bizonyos folyamatok, amiket aztán majd 3-4 év múlva újra megvizsgálunk, és aztán majd látjuk, hogy nem születik döntés, addigra ki lesz adva egy fehér könyv, ami tartalmazza az EU alapok céljait. Sajnos itt ugye nem lehet a tagállamokra fogni ezt a hibát. Egész egyszerűen a bizottság nem értette meg, hogy milyen fejlődési utat járnak be az egyes régiók. Vannak olyan régiók, amelyek komoly bajba vannak, támogatásra szorulnak. Én azt kérném és javasolnám, hogy a bizottságunk kérje meg a bizottságot, hogy egy-két hónapon belül válaszoljanak nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják megváltoztatni a rendszert, és hogyan fogják megakadályozni a pazarlást, a pénzek helytelen elköltését. Vannak olyan emberek a bizottságban, akik már 10-15 éve ezen a területen dolgoznak, érteniük kell a dolgukat, jó lenne, hogyha a változások folyamányaként nem ilyen pessimista számokkal kellene foglalkoznunk. Egyébként az egész dolog a versenyképességünket is veszélyezteti. De Montero Aguilar következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni von kollégának a munkaanyagot. Gratulálok is hozzá. Fontos dolog. Köszönöm a számvevőszéknek azt, hogy jelentést készítettek a reptéri befektetésekről. Szerintem ezt a témát komolyan tárgyalni kell, és különös tekintettel arra, hogy ez a jelentés kitér azokra a repterekre is, amelyek nyereségesek, illetve ahol van tényleges beruházási szükséglet. Azért emlékeztessük magunkat arra, hogy a regionális repülőterek nagy szerepet játszanak abban, hogy összekötik az embereket egymással, a közösségeket, a, különösen a távoli szigeteken lakókat az EU központi területeivel. Port Santu eh, repülőtér Madeira szigeten, illetve egyéb eh, szigeteken elhelyezkedő repterek eh, kicsik. A madeirai a 107 ezeres forgalmat bonyolít le évente. Ez nyilvánvalóan sem pénzügyileg, sem kereskedelmileg nem fenntartható. Ebben az értelemben az EU támogatásra nem jogosult. A kérdésem az az, hogy eh, hogyan fogják ezt a jövőben rendezni, ezen regionális repterek ügyét. Eh, figyeljünk oda a társadalmi és gazdasági fontosságára is ezeknek a reptereknek. Törékeny eh, gazdaságú régiókról van szó, és itt a kohéziós politika is érintett, illetve annak kritériuma. Köszönöm, Jens Geyer következik. Köszönöm, Kramer úr. Köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk. Örülök, hogy a közlekedési szakbizottság elnöke is itt van jelen ezen fontos vita alkalmával, és jó lenne, hogyha a közlekedési szakbizottság is nyomon követni ezt a fontos jelentést, ennek a sorsát. Köszönöm Pufan úrnak is a jelentést a szemvőszék részéről, és a jelentéstevőnek is. Azt hiszem, nem volt már hosszú ideje olyan ö, jelentés a szemvevőszék részéről, amely ennyire mély hatást kelt, és ö, bizonyos regionális politikai hibás fejleményekre hívja fel a figyelmet. Ez nem európai probléma, Először is én német vagyok, és nemrégiben Hessenben egy regionális repülőteret avattak fel. Kremer úr nevet ismeri ezt a német vitát, Kassel esetében, és még 100 kilométerre sincs ez a repülőtér más repülőterektől Nyugat-Rajna-Vesztfáliában más repülőterek is küzdenek egyébként a túlélésért. Tehát kérdés az, hogy egy régiónak hány repülőtérre van szüksége, itt sokat beszélünk a határokról, és nem annyira sokat a területekről, térségekről. A számvevőszik máshogyan járt el, és ez bizonyosan nem végasztaló az Európa politika tekintetében sem, hogy más régiókban, Európában ugyanilyen ö, esetek merülnek fel. A bizottság sem küzd eléggé a jelenségek ellen. Nem szeretném a bizottságot védelmembe venni, de azt hiszem, hogy ahol ilyen disznóságok történtek, azokat nevezzük néven, és energikusan szorgalmazzuk, hogy ezt szüntessék meg. Nos, sajtónyilatkozatokat is láthattunk a napokban, és el kell gondolkodnunk azon, hogy ezt a helyzetet hogyan tudjuk megváltoztatni, és csak úgy lehet megtennünk, azt hiszem ez a jelentés jó példa arra, hogyha a pénzügyi ellenőrzést a jövőben még inkább a teljesítményre fókuszáljuk, mert a megfelelési szint azt hiszem, hogy sok kárt is okozhat. Mindent engedélyeznek, minden engedélyezett, minden az előírásoknak megfelelően zajlik, de a teljesítmény hagy maga után kívánni valót. És így módon a forrásokat nagyon rosszul használják fel. Érdekelne tehát, a bizottságtól szeretném megtudni a közlekedési főigazgatóság és a regionális politika kölcsönhatása milyen volt, és mit tettek, hogy ezeket a struktúrákat optimalizálják, és jó lenne önöket szavukon fogni, és még egyszer megvizsgálni, hogy hogyan alakulnak ezek a repülőtéri struktúrák a jövőben. Ineznek is igaza van, amikor vége a versenynek, akkor a repülőterek fellendülhetnek, és talán más értékelésre juthatunk, de hogy csak a számokra ö, fókuszáljunk, ahogy a bizottság követelte, szerintem ez túl kevés. Egy saját kezdeményezésű jelentést kellene készíteni, és ö, az új ö, jelentés után, amit Derek javasolt, a Kontnak és a Trannak össze kellene ülnie, és megvizsgálni a, az ügyet, a koordinátorok körében is javasolni fogom, hogy találjunk erre egy megfelelő időpontot. Semmiképpen sem hagyjuk, hogy e, e, nem szabad szem előtt téveszteni ezt az ügyet. Én is jelentkeztem szólásra, és még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Nagyon fontos döntés ez a tagállamok részéről, és emlékszem, amikor a vasúti reform kezdődött Németországban, akkor nem volt már több szubvenció, 500 ezer munkahelyet építettek le, és éppen ezért nagyon fontos a konszolidáció létrehozása a légiközlekedésben is, és persze vannak kivételek, például a szigetek más kritériumok hatája alá tartoznak, hiszen különben nem elérhető az adott sziget, ott mindenképpen kell egy regionális repülőtér, és ott nem muszáj, hogy sok utas forduljon meg, de ezek kivételek, ez nem lehet alap minden más repülőtér szemmelre. Németországban ez egy tartományi kompetencia a vízi utak tekintetében, az autópályák tekintetében, az utak tekintetében, de a repülőtereknél tereknél mindenképpen egy európai dimenzióra lenne szükség. Ott van Kassel, Zweibrücken és Zárbrücken, amelyek 30 kilométerre vannak egymástól, Zerbrücken Zerlandhoz tartozik, és Zweibrücken Rheinland-Pfalzhoz, és ott is akartak repülőteret, Zerland tartomány is akart, és most mind a két tartománynak van erre büszkék, de hogyha ez milliókba kerül minden évben, hát akkor ez egy őrültség, és ilyesmi nem szabad, hogy előforduljon, meg kell vizsgálni az alternatívákat Finországban is, például Lapföldön, én meg tudom érteni, hogyha máshogyan nem lehet oda jutni, akkor kellenek a regionális repülőterek, de mint ahogy a Németországban is előfordul, vagy akár más országokban, Spanyolországban és más országokban, nos, itt mindenképpen különbséget kell tenni. A Ryanair 300 millió vesztességet könyvelt el, a, mégpedig nálunk ö, nyereséges volt, de miért? Mert állami támogatást kap. A mobilitás alapjog, ezt biztosítani kell, akit kirekeztünk, az nincs a társadalomban, az nem tagja a társadalomnak, de hogy hogyan érjük ezt el, hatékonynak kell lennünk, környezetbarátnak, és természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy hogy lehet ezt elérni. A Juncker tervnél ott sok a pénz, sokan azt mondják, hogy a pénznek nincs más szerepe, most a fő az, hogy gyorsan hagyjuk végre a projekteket, de figyeljünk, nagyon fontos a hatékonyság, ezen hatalmas milliárdokat felvonultató programnál is. Az utolsó dolog, mert Ines Ayala Sender ö, a Duna Rajna Majna csatornára utalva elmondhatom, hogy nagyon sok volt a hajóforgalom, de most, hogyha 10%-át elérnénk annak, amit akkoriban prognosztizáltak, jó lenne, tehát a szociáldemokrata közlekedési miniszter azt mondta, hogy a Rajna Majna Duna csatorna a legnagyobb őrültség a Bábeli torony, Bábel torony megépítése óta. De egy pozitívuma van ennek a csatornának. Ott egy csodálatos bicikliút van, de hát erre nem kell 5 milliárdot fordítani. Most pedig a bizottság kap szót. Okay. I, I was just going to say, uh, perhaps Mr. Martin could uh, elveszett a mikrofon. Yeah, thank you very much. Um... Köszönöm. Köszönöm a két elnöknek a lehetőséget. Megkaptuk az összes kérdést, eh, és eh, innentől kezdve tudjuk eh, előadni az álláspontunkat a jelentéssel kapcsolatban, illetve válaszolni az önök kérdéseire. Mi is üdvözöljük a számvevőszék jelentését, és tényleg megvilágosodásként hat a, hatnak az ilyen külön jelentések az egyes területeken, ez sem kivétel. A jelentés lényege nyilvánvaló nem kell ismételnem, alapvetően megkérdőjelezi a hozzáadott értékét annak, hogy EU pénzekkel támogassunk repülőtereket. Ez eh, egyébként összhangban van a bizottság saját értékelésével, és amely értékelés a szabályzói keretre vonatkozóan az e RDF kohéziós alapok, eh, illetve a 2020-as eh, tervre vonatkozó pénzfelhasználási javaslatokban is. Tehát nagyon óvatosan eh, bántunk volna a pénzekkel, illetve nagyon vonakodva támogattunk volna, vagy támogatnánk új eh, új repülőtereket. Aztán a tárgyalásos folyamat eh, következtében a bizottság szigorú álláspontja felpuhult, ugyanakkor az elmondható, hogy a jelenlegi keret, jogszabályi keret az sokkal szigorúbb, mint akkor volt, amikor ezek az építkezések megtörténtek, e, és akkor az, abban az időszakban volt, amelyet a bizottság, illetve a számvőszék vizsgált. E, ez a jelentés jókor jött, mert a programozási tárgyalások során fel lehetett használni az elmúlt öt hónapban. Ez e, már is lehetővé teszi számomra, hogy válaszoljak Derek Vaughan első kérdésére, mi változott. Egyrészt más a jogszabályi keret, egy olyan keret, amely a reptértámogatást inkább kivételnek tartja, mint főszabálynak, és ez alapján tudunk kialakítani egy olyan tárgyaló álláspontot, amely arról szól a tagállamok irányába, hogy ez e, egy kivételes, vagy a TNT hálózathoz tartozó repterek esetében képzelhető el, vagy a, olyan reptereknél, ahol a beruházás környezetvédelmi e, javulásokat és eredményeket hoz. A tárgyalások való felkészülés során egy nagyon határozott álláspontot alakítottunk ki, és ezt e, védelmeztük. Mindez e, látható a letárgyalt programok, programokban is, amelyeknek a nagy többsége, a programok nagy többsége már véglegesítve lett. Tehát ez egy nagy különbség az előző programozási időszakhoz képest. Egy másik fontos különbség az előző jogalkotási kerethez képest az az, hogy igazolni kell a repterek eh, támogatását egy tágabb stratégiai kontextusban. Azok a tagállamok, amelyek támogatni akarnak repülőtereket, meg kell, hogy feleljenek az ex ante kondicionalitásnak közlekedés területén, vagy nemzeti, vagy regionális szinten, és itt nem csak a repterekre és a légiközlekedésre gondolok, hanem figyelembe vesszük az egyéb közlekedési ágazatokat is, mert nem csak azt kell figyelembe venni, hogy van-e a közelben másik repülőtér, hanem azt is, hogy az adott térség mennyire ellátott vasúti hálózattal, buszhálózattal vagy közutakkal. Ez az igazolás része tehát. Ez az új exante kondicionalitás azt jelenti, hogy közlekedési stratégiára van szükség, mielőtt ilyen döntés egyáltalán megszülethet, és ez nyilván hátráltatta egyes programok elfogadását, mert nem tartottuk megfelelőnek a stratégiát, cselekvési terveket kértünk, mielőtt egyáltalán a beruházások megtörténhetnek. Ráadásul van egy projekt eljárás is, a nagy projektek vonatkozásában van egy küszöbérték, amely fölött repterek esetében 70 millió euróról van szó, akkor a nagy projekteljárást eljárást kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a bizottság egyes projektekbe is beavatkozhat, és minőség felülvizsgálatot tarthat, amelyek révén meggyőződik arról, hogy a hatástanulmányok valóban fenntarthatóságot és életképességet bizonyítanak. Tehát teljesen más a keret, ez már látszik, az eredmények is mások, és biztosak vagyunk abban, illetve nagyon szívesen eljövünk egy hónap múlva, vagy akár korábban is, és mondjuk, hogy mi a, a, az eredménye ezeknek a, ezeknek a e, e, változásoknak. Tehát hajlandóak vagyunk arra, hogy inkább erre fókuszál, még inkább erre fókuszálva bemutassuk, hogy milyen folyamatok zajlanak, e, illetve e, bebizonyítsuk, hogy mi az, ami e, történt, és hogy mi várható a jövőre nézve. Ami a tényleges megállapításokat illeti, megváltoztattuk a megközelítésünket, annak következtében ugyanakkor óvatosan kell lejárnunk, nem mindig hibás egy repülőtérbe befektetni. Ezt maga egyébként a számbevőszék is eh, megemlíti. Azt mondja, hogy 14-ből eh, 10 terminál eh, építési, bővítési projekt az észszerű volt, ott ugyanis szükség volt arra, hogy az infrastruktúrát bővítsék. A kérdés tehát inkább az, hogy a repterek csak akkor kapjanak támogatást, ha annak tényleg van értelme ezt követően merül fel a felelősség kérdése. Ki a felelős mindezért? Ami a regionális és fejlesztési eh, alapot illeti, ott a tagállamoknak is kell felelősséget vállalniuk, mert ők azok, akik elsősorban a program keretein belül kiválasztják a projekteket. Nem lehet azt, hogy a tagállamok felelősségét ne firtassuk, ők ugyanis a rendelkezésükre álló pénzek legjobb felhasználásáért felelősek. A bizottság pedig hát elszámoltatható, és éppen ezért felelős, ezt el is fogadjuk. Ugyanakkor az látható, hogy a 2007-13 közti programban nem tudtuk azt az ellenőrzési szintet elérni és gyakorolni, amire szükség lett volna nem nagyon van már idő, mindig ez az átka annak, hogyha az utolsó napi rendi pont az ember ügye. Ugyanakkor még kitérnék gyorsan az ajánlásokra. Ami az első ajánlást eh, illeti, azt végrehajtottuk már, a második eh, ajánlás eh, gyakorlatilag az ex-ante kondicionális kondicionalitással megoldódik, mert az a tágabb közlekedési stratégia részévé teszi a reptérbővítéseket, fejlesztéseket, ami a raportőr Vónur ajánlásait illeti. Az első ajánlást, mint ahogy mondtuk, mint ahogy mondtam, teljesen elfogadható, ami a közlekedési stratégiát illeti. Ugye magát egyedi stratégiákat nem tudunk jóváhagyni, mert ez egy szubszidiaritási kérdés, kérdés. Ugyanakkor eh, amikor a stratégia az alapokból való eh, alapokból szeretne pénzt kapni, akkor ténylegesen az, eh, azt meg kell vizsgálni. Tehát meg kell nézni, hogy a célkitűzések megvalósulnak-e az célkitűzései. A negyedik ajánlás az a nagy projektekre vonatkozik. Az Európai Bizottság ugyanis nem tud minden projektbe beavatkozni. Az ötödik ajánlás pedig, amely szoros monitorozásról szól, az azonosított tagállamok esetében ezzel e, nekünk az a problémánk, hogy mi az összes tagállamot figyelni akarjuk, hogy ilyen probléma nem merüljön fel. Nyilván a, a kipécézett tagállamokra nagyon oda kell figyelni, de nem tartjuk helyesnek, hogyha őket állítjuk a szégyenpadra, e, és e, azt gondoljuk, hogy a teljesítmény keret, a programok teljesítmény kerete alapján nekünk az a dolgunk, hogy minden tagállamban biztosítsuk, és minden területen, hogy a pénzt értelmesen költik el, és van-e hozzáadott érték. Ami a pénzek esetleges visszaszerzését illeti, ugye a visszaszerzés jogalapja a szabálytalanság, Eh, az, hogy eh, valaki az előrejelzésben tévedett, az önmagában nem szabálytalanság. Amennyiben a közbeszerzési szabályokat megszegte, vagy az állami támogatási szabályokat megszegte, akkor vissza lehet kérni a pénzt. De ami a jövőt illeti, a teljesítmény eh, keret azt is mondja, hogy a programozás szintű célok el nem érése a projekt végére, vagy nagy projekt szintjén, az valóban pénzügyi korrekciókat vonhat maga után. Szerintünk ez az a e, mechanizmus, amivel e, a jövőben lehet valamit kezdeni, tehát a célok teljesülését vizsgáljuk a, az egész program e, keretében. Azt gondolom, hogy ezzel válaszoltam is az összes kérdésre. Köszönöm. Köszönöm. A számbevőszék képviselő meg megkapja a szót. Parancsoljon. Thank you. Perhaps, a uh, Köszönöm. Néhány rövid megjegyzés az egyik témát illetően, amit mondottak, mert hogy szorít az idő, rövidre fogom. A mazsolázó módszertan termítették, nem ezt szerint válogatunk, hanem világos módszertan alapján, ezt 18. cikkben írjuk le a módszertant, és és elkerüljük a szigeteket. Ám mégis egyes szigetek kaptak kohéziós alapbeli támogatást, ezeket mégiscsak figyelembe kellett venni. Nem a, nem a válságról van csak szó, hanem minden adatot elemeztünk, minden országra vonatkozóan. A válság inkább egy imás problémát jelentett. És ez inkább azt vizsgáltuk, hogy a, a, a, föld, a, a repterek területét olyan mértékben növelték, hogy felkeltette a figyelmet. Aztán mondták, hogy állami támogatásokkal nem szóltunk. Ez nem helytálló, mert az iránymutatások, az állami támogatásokkal, iránymutatásokkal dolgozó kollégákkal kapcsolatot tartunk a bizottságban, és az autók során figyelembe vettük például a Gdanszki reptér termináljait vizsgáltuk, ugyanekkor, amikor a kollégák azt mondták, hogy a nem messzeledő Gdínia beli állami támogatásokból építkező reptérnek nem volt értelme, vissza kell fizetni. Aztán területi kohézió, igen. Ez is egybeesik ezzel az érveléssel. Ezt a 43-as cikkben világosan kimondjuk. Vannak bizonyos feltételek ez pedig az, hogy a társadalmi gazdasági előny nagyobb sül legyen, mint a költség. Kiszámoltuk a költséget, ami tisztán az infrastruktúrás beruházáshoz kapcsolódik. Nem, és nem is számoltuk a többi költséget, mert a repterek nem is tudják, nem is ismerik. Tehát a nyitvatartás költségét. Igen, azt mondjuk, van értelme reptereket nyitva tartani a perifériális területeken, ám gondoskodni kell arról, hogy pénzügyileg életképesek legyenek, vagy a társadalom hajlandó legyen fizetni értük éveken át. Ezt akartam elmondani, röviden csak, de kevés az idő. Um, Jelentéstevőként összefoglalva. Jelentésemben egy pillanatig sem azt javasoltam, hogy az EU ne finanszírozza a reptereket a jövőben. A gazdasági előnyökön túl meg a kommun... ez, ez a társadalom egyes csoportjainak előnyére is szolgál, ezért meg kell védjük a helyi reptereket. Cardiffban, Velszben van egy pici reptér például a választók közvetemben, és egyetlen, egyetlen kapcsolatási pont a világhoz. Tehát vannak, van arra szükség, hogy, hogy épülnek repterek. Nem azt mondom, hogy ne legyen ilyen. Ám nehéz gazdasági időkben, mikor egyre kevesebb a finanszírozás, fontos, hogy úgy költsük el a pénzünket, hogy ez okosan forduljon meg. És a jövőben a regionális repterek finanszírozásánál jobban ö, értékelnünk kell a helyzeteket, mint a múltban tettük. A bizottság módosít a módszertanán, jó lenne, ha 12 hónapon belül, vagy még hamarabb meghívhatnánk a bizottságot, meg más kollégákat megvizsgálandó, hogy ezek a változások valóban módosítottak el helyzetem, ahogy ezt ajánlottuk. Köszönöm a számvevőszéke jelentését, meg képviselőtársaim hozzászólását. A módosítók határidejének határideje március harmadika lesz, tehát van még időnk módosítókat tető alá hozni, ha akarjuk Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a közlekedési bizottságból kollégáknak.